Dear colleagues, I would like to welcome. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm a klímaváltozás elleni harc, illetve az energiáért felelős biztos jelöltet a közmeghallgatásra, amelyet a köz, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági, valamint az Ipari Kutatási és Energia Szakbizottság szervez közösen. If you wait, I'm going to explain. One moment. Egy pillanat, mindjárt mindenre választ kapnak. Miguel Arias Cañete az Európai Parlament képviselője. Emellett 1986-tól 99-ig képviselő volt, és a a Halászati Bizottság elnöke volt 95-től 97-ig, illetve a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke 97-től 99-ig Spanyolországban. Többször is szenátor volt, illetve képviselő, mezőgazdasági miniszter 2004-ig, mezőgazdasági, élelmiszerügyi és környezetvédelmi miniszter 2011-től 14-ig. Spanyolországot képviselt az Európai Unió delegációjában a Dohai és Varsói ENSZ és csúcs találkozón, ami a reszortját illeti nagyon fontos témákat fed le, amelyek a mély szakbizottságaink kompetenciójába tartozik. Először is a Környezetvédelmi Bizottságéba. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Környezetvédelmi Bizottság elnöke lehet, lehetek mi régóta elkötelezettek vagyunk a hatékony és ambiciózus klímapolitika mellett, az alacsony szénkibocsátós gazdaság mellett, a fenntartható zöld növekedés mellett. A legfontosabb prioritásaink a következők. Az Európai Unió hatékony vezető szerepet kell, hogy mutasson a nemzetközi klímaváltozási tárgyalásokkal kapcsolatban, főleg 2015 Párizsi csúcs találkozón. Fontosnak tartjuk, a hatékony klíma és energiakeret létrehozását 2030-ra, és az Európai Uniós szénpiac reformjának szükségességét, illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszer. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az általános kompetenciáját, képességét, felkészültségét, a függetlenségét, európai elkötelezettségét szeretnénk, és a kommunikációs képességét itt megvizsgálni a meghallgatás során. A biztos jelölt egy írásos kérdőívet kapott, ezeket angol nyelven megválaszolta, és szeptember 26-án megkapták a kollégák a válaszokat. Ma készült el a többi nyelvi változat. Mielőtt összefoglalom, hogy milyen módon fog lezajlani ez a meghallgatás, megadnám a szót Buzek elnök úrnak, aki az Ipari Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Lavia képviselővel és elnök úrral társ elnökei vagyunk ennek az ülésnek. Sok szeretettel köszöntöm Miguel Arias Kanyétet, aki az Európai Parlament tagja, eh, képviselője, úgyhogy otthon van, hazai pályán lép elénk. Eh, sok szeretettel köszöntöm az Envi Bizottságot, nagyon jó az együttműködés az Envi eh, kollégákkal. Az első parlamenti ciklusom alatt a két, mind a két szakbizottság, szakbizottság tagja voltam, ez kiválóan kiegészít egymást a kettő. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, illetve az európai eh, társadalom, az NGO-k, a cégek, a tagállamok eh, képviselőit. A meghallgatás közmeghallgatás, eh, tehát ezt interneten is lehet követni, úgyhogy köszöntöm a hallgatókat is. Like. But let me say a few words at the... Hadd mondjak néhány szót bevezetőként. Az étre eh, szakbizottság kompetenciájába tartozik az energiapolitika, és eh, ez rendkívül fontos része a jövőbeni biztos portfóliójának. Három fontos téma van itt előttünk, az energiahatékonyság, az energia megtakarítás és az új és megújuló energiaforrások. Nos, ezek összekapcsolódnak a klíma kérdésével. Egyéb fontos kérdések például a belső energiapiac, az energia ellátás biztonsága, az energiahálózatok összekapcsolódásának támogatása, a transeurópai hálózatok, a kutatás, különös tekintettel az energia területén, az energia unió, ezek mind olyan területek, amelyek az ITRE szakbizottság felelősségi körébe tartoznak. Nagy érdeklődéssel várjuk tehát a biztos jelölt elképzeléseit azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánja ezeket a témákat kezelni. Az Európai Uniós energiapolitika az energia háromszögre épül a biztonság, a megfizethető árak és a környezet és fenntart, környezetvédelem és fenntarthatóság. Ezen három pont között, vagy célkitűzés között egyensúlyt kell elérni. Ez az egyensúly, ennek az egyensúlynak az elérése kulcsfontosságú feladata lesz az új energiabiztosnak, klímabiztosnak. Úgyhogy hadd tegyem még hozzá a végén, hogy nagyon fontos, hogy a versenyképességünket erősítsük fenntartható módon, és hogy ellenállóak legyünk, ami az energiaválságokat illeti. Az energiát gyakran használják politikai fegyvernek és nyomásgyakorlás eszközének. Az elkövetkezendő öt évben nagyon fontos együttműködés vár ránk. Tisztelt társelnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Van itt egy ügyrendi kérdés, ha jól tudom, jól látom. Igen, elnézést, elnök urak. Mielőtt rátérnénk a meghallgatásra, nekem lenne a szocialisták és demokraták nevében egy ügyrendi kérdésem. A 70, az elmúlt 72 órában Kanyete, Arias Kanyete háromszor is megváltoztatta a pénzügyi érdekeltségéről szóló levelet és beszámol, nyilatkozatot, és ezért nem vagyunk biztosak abban, hogy a Júri Szakbizottság a megfelelő változatot ellenőrizte-e. Ezért formálisan azt kérem, ez nem ügyrendi kérdés, mondja az elnök, aki megszól, megszakítja a hozzászólót. Nem, nem, ez nem ügyrendi kérdés. Important, Mr. Mr. Chair, it's very important. Elnök úr, ez nagyon fontos, mondja a asszony. Azt kérem önöktől, hogy a Júri Szakbizottság elnökével vegyék fel a kapcsolatot, és tisztázzák ezt a helyzetet, hogy valóban a legaktuálisabb nyilatkozatnak legyünk a birtokában. Persze, megkezdődhet a meghallgatás, semmi nem áll ennek útjában, de mielőtt a meghallgatást értékeljük, azelőtt tisztázni kell, hogy mivel kétszer megváltoztat az elmúlt 72 órában a pénzügyi érdekeltségéről szóló nyilatkozatot a biztos jelölt, hogy az aktuális változatnak legyünk birtokában. It is clear that we are going to check. Elnök, természetesen az értékelés előtt ezt ellenőrizni fogjuk. Most pedig hadd magyarázzam el, hogy hogyan építjük föl ezt a meghallgatást. A elnézést, de német, ö, olaszul szeretném folytatni. A biztos jelölt egy rövid bevezetőt tart, és a korábbi meghallgatások során, amelyeket az étre, amelyeken az étre részt vett, 15 percet kapott a bevezetőre a biztos jelölt, az MV bizottságnál 10 eh, percet terveztek, most 10 eh, percet eh, fogunk betervezni, és hogyha a biztos úr kicsit mm, tovább szeretne beszélni, akkor ebben rugalmasak lehetünk a többi meghallgatásnál is így jártunk el. A végén pedig további 5 perce lesz a záró megjegyzéseire a biztos jelöltnek. A bevezető után a képviselők 45 kérdést tesznek fel a pingpong eljárásnak megfelelően, tehát három perces szlottokban. Egy perc van a kérdésre, két perc a válaszra, és nincsen kiegészítő kérdés a kérdéseket nem politikai részletletek szerint fogjuk csoportosítani. Az első fordulóban a politikai frakció képviselői fognak kérdezni, és azt a sorrendet fogjuk követni, amelyet a plenárison is szoktunk. A kollégákat arra szeretném kérni, hogy tartsák be hozzászólási időt, 5 másodperces toleranciát tudok adni, és 10 másodpercet a biztos jelölnek, jelöltnek, és utána sajnos ki kell kapcsolnom a mikrofonjukat. Ezen kívül szeretnék utalni még arra, hogy 23 nyelven van tolmácsolás, és ezért mindenki beszélhet az anyanyelvén. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy mivel szimultán tolmácsolást biztosítunk, ezért arra kérem önöket, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. A vitát a parlament weboldalán közvetítjük és később pedig hozzá lehet férni a felvételhez ugyanezen az oldalon. Most pedig megadom a szót a biztos jelöltnek, Arias Kanyertének, hogy a bevezetőit tartsa meg, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, tisztelt elnök úr. Egy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ma önök előtt, jelöltként, biztosi jelöltként. Az első olyan bizottság tagja, tagjelöltjeként, amelyet az Európai Parlament választ. 13 évet töltöttem itt az Európai Parlamentben, ezek olyan évek, amelyek a szakmai és politikai pályafutásom során a legkitűnőbb évek közé számítanak. Nagyon jól ismerem ezt a házat és azon értékeket és érdekeket, amelyeket itt képviselünk. A demokrácia, a szabadság, az igazság, a méltóság, az egyenlőség, ezek tették az Európai Uniót a leggazdagabb és szabadabb térséggé. Ezen értékek mindig is inspirálták politikai előmenetelemet, politikai pályafutásomat. Gondolok többek között az egyenlőségre. A választási kampány során tettem egy szerencsétlen megjegyzést, amely alapján megkérdőjelezhették az egyenlőséggel kapcsolatos elkötelezettségemet. Ez egy szerencsétlen megjegyzés volt, ezért elnézést kértem akkor, és megint csak elnézést kérek önök előtt, sajnálom. Szilárdan hiszek abban, hogy a nők és a férfiak közti egyenlőség egy alapvető pillér, amely alapján felépíthetjük az igazságosabb, befogadóbb és gazdagabb Európát. Tisztelt képviselők, szeretnék tisztázni néhány olyan információt is, amelyet megismerhettek az elmúlt napokban. Semmiféleképpen nem módosítottam a vagyonnyilatkozatomat, és minden egyes tevékenységem, szakmai, illetve politikai tevékenységem is egyértelműen tükröződik az érdekeltségi nyilatkozatomban. Ami pedig az Európai Parlamenti képviselőként benyújtott érdekeltségi nyilatkozatomat tegnap frissítettem, mivel megváltoztak a körülmények, amelyeket szerettem volna tükrözni ebben. Például tükröztem ebben azt, hogy a Petrolochis és Dukár vállalkozásokban való részesedéseimet eladtam, sem én, sem a családom közvetlenül semmilyen kapcsolatokat nem ápol ezen vállalatokkal, tehát túlmentem azon is, amit a hatályos szabályozás megkövet. Továbbá azt is tükröztem ebben, hogy a FAESZ alapítványnak már nem vagyok tagja, amióta mm, biztos jelöltként neveztek ki és eh, jelöltem azt is, hogy 2008 és 2011 között a Nemzeti Választási Bizottság elnöke voltam. Ez eh, szerepel az önéletrajzomban és eh, a pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatomban is, amelyet korábban már eljuttattam a parlamenthez. Tisztelt Uraim, Hölgyeim és Uraim! Ez a parlament kulcsfontosságú eleme az Európai Unió demokratikus életének, és éppen ezért intenzív politikai párbeszédre törekszem önökkel számíthatnak éppen ezért arra, hogy kész vagyok én, és a szolgálataim is arra, hogy amennyiben ez szükséges, eljövök ide önökhöz, elmagyarázzok, elmagyarázom önöknek fellépésemet, és meghallgatom önöket. Hiszek abban, hogy a párbeszéd segített bennünket abban, hogy a nemzetek önzésén túllépjünk, és felépítsük azt a közös projektet, amely a szolidaritás és amely az Európai Uniót képviseli. Nagyon nagy felelősség előtt állok, amiért, amikor is a klímaügyi és energiügyi biztos jelöltnek neveztek ki. Ez két olyan politika, amely minden bizonyal az európai nemzedékek jövőjét meg fogja határozni, és ha ezeket ötvözzük, ezáltal erősebbek válhatunk. Meggyőződésem megrendíthetetlen. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie a klímaügyi fellépés terén, biztosítanunk kell a munkahelyek teremtését és Európa versenyképességét is. Csak így tudjuk elérni azt, hogy az erőfeszítéseink az éghajlatváltozás ellen állandóak és tartósak legyenek. Higgyék el, hogy amikor környezetvédelmi miniszter voltam, egyértelmű és határozott politikát követtem, a, követtem az Európai Bizottság éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontját. Az volt ugyanis a meggyőződésem akkor is, hogy az Európai Uniónak éllovas szerepet kell betöltenie ebben a küzdelemben. Együtt dolgoztam Koni Hédegárt biztossal, aki előtt tisztelgek itt és most, és nagyon jól tudom, ismerem a fő érdekelt feleket és az ő aggájaikat. Tisztelt képviselők, amikor úgy döntöttünk, hogy a klímaügyi fellépést és az energiaügyi fellépést összekapcsoljuk, ez jelzi, hogy ezek mennyire központi fontosságúak a bizottság megválasztott elnöke számára. Egy nagyra törő politikára van szükségünk az éghajlatváltozás és az energiaügy terén, ez ugyanannak az érmének két oldala. És a e két politika ötvözése erősebbé teszi a fellépéshez kezünkben levő eszközöket, és kihasználjuk jobban a szinergia hatásukat is. Tisztelt képviselők, az Európai Bizottság javaslata a klíma és az energiaügy terén a 2030-as keret tükrözi ezt az integrált megközelítést. Nagyon sok kihívás előtt állunk. Határozottan előre kell lépnünk egy olyan gazdaság felé, amely alacsony széndiokszid kibocsátású. Csökkentenünk kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és azt kell elérnünk, hogy az energia mindenki számára megfizethető legyen. Az ellátást biztosítanunk, garantálnunk kell, és csökkentenünk kell az energiaimporttól való függőségünket, új lehetőségeket kell teremtenünk a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Mindezt nem érhetjük el úgy, hogyha nem teszünk fokozott erőfeszítéseket, és ha nem rendelkezünk egy koherens, határozott és eredményes kerettel. Tisztelt képviselők, egyértelmű mandátumot kaptam a bizottság megválasztott elnökétől. Ez alapján a következőképpen mindenképpen járni kell. Először is alapvető fontosságú, hogy a globális felmelegedéssel szemben a 2015-ös Párizsi csúcson éllovasok legyünk, nagyra törő célokat kell kitűznünk magunk elé. Szeretném hangsúlyozni, hogy az októberi európai tanácsülés nagyra törő lesz, amikor meghatározza majd a kibocsátásra vonatkozó csökkentési értékeket és a megújuló energiaforrások felhasználását közös a felelősségünk, ezt nem ignorálhatjuk. Ugyanígy a megújuló energiaforrások felhasználása terén a világon elsők kell, hogy legyünk. Ezt fel kell használnunk a gazdasági növekedés céljából. A, azt szeretném, hogy a megújuló energiaforrások és Európa összekapcsolódjanak. Egy olyan hálózatra van szükségünk, amely modern és képes ennek az energiának a felhasználására. El kell érnünk azt, hogy Európa a legenergiahatékonyabb kontinens legyen. Juncker biztos úr egyértelműen fogalmazott. 30%-os kötelező energiahatékonysági cél 2030-ig, ez a minimum kell, hogy legyen, és együtt fogok dolgozni önökkel annak érdekében, hogy olyan politikákat dolgozzunk ki, amelyek elvezetnek bennünket ehhez a célhoz. Ehhez figyelembe kell vennünk, hogy az Energia Unió létre kell jöjjön, és egy jövőorientált éghajlatváltozási politikára van szükségünk. Nehéz időket élünk, egyre nagyobb a nyugtalanság az Európai Unió határain kívül, és ennek kézzelfogható kézzelfogható következményei vannak. Éppen ezért az első prioritásom biztosként az lesz, hogy hozzájáruljak a gázellátás biztosításához Európában most ősszel. Öttinger biztos jelölt szeptemberben, biztos szeptemberben egy tervet terjesztett elő az energiállátás érdekében. Úgy vélem, hogy a józanész kell, hogy győzedelmeskedjen, hogy elkerülhessünk egy olyan helyzetet, amelyben mindenki vesztes lenne. Éppen ezért intenzíven, határozottan fogok egy cél érdekében dolgozni. Európa kiszolgáltatottsága az energiafüggőség terén kézzel fogható. Éppen ezért az energiabiztonság egy politikai prioritás kell, hogy legyen. Biztosként hozzá fogok járulni ahhoz, hogy az Energia Uniós, Unióért illetékes alelnök koordinációjával megteremtsük az Energia Uniót, és egy nagyra törő éghajlatváltozási politikát valósítsunk meg. Ennek a következő pillérei lesznek Mérsékelnünk kell az energiafelhasználást, javítanunk kell az energiahatékonyságot 2020 után, főleg az épületek, a közlekedés és egyéb iparágak, iparágak terén. Másfelől meg kell valósítanunk az energia belső piacát, amelyben az energia szabadon áramolhat. Ehhez pedig egy olyan hálózatra van szükségünk, amely teljesen integrált az összes tagállam között, és fel kell hagynunk, fel kell számolnunk az energiaszigeteket, és a döntéshozatal középpontjába a fogyasztókat kell állítanunk. Az energiafüggőséget csökkentenünk kell, új forrásokat és új import útvonalakat kell keresnünk, a tárgyalási erőnket fel kell használnunk, és gyorsan meg kell nyitnunk a déli, a déli folyosó megnyitását, ami az energiaellátás sokszínűbbé tétele szempontjából kulcsfontosságú lesz az innovációt, a kutatást is, fokoznunk, javítanunk kell. Külön hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy csökkentenünk kell a költségeket, és új technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek alacsony szénkibocsátásúak és energiahatékonyak. Továbbá növelnünk kell az energia előállítását itt az Európai Unióban is, javítanunk kell a különböző nemzeti energiapolitikák közti koordinációt, és el kell érjük azt, hogy Európa a harmadik országokkal egységes hangon szólaljon meg. Ugyanígy Európának szüksége van egy új energia kormány kormányzásra, régiógyi kormányzásra is, és meg kell teremtenünk a regionális energiaügyi együttműködés kultúráját. Tisztelt képviselők! Az a célom, hogy a 2030-as keretet valóra váltsuk, felhasználva az összes rendelkezésünkre álló eszközt e cél eléréséhez. Engedjék meg, hogy megerőlegezzek néhány gondolatot. Dolgozni fogunk annak érdekében, hogy a kibocsás kereskedelmi rendszer megerősödjön, és a piaci stabilitási tartalékot is szeretnénk ehhez prioritásként kitűzni. A 2020 utáni új klímaügyi célkitűzéseket szeretnénk hatékonyan elérni. És az is célom, hogy politikai párbeszédet folytatok önökkel, ezt követően pedig egy jogalkotási javaslatot terjesztek elő, amelynek célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, amelyek nem képezik az ETS rendszer részét. Ami pedig a közlekedési ágazatot illeti, fokozottan hozzá kell igazítani ezt a rendszert a szükséges a, a körülményekhez, hogy egyensúlyt teremtsünk, és a, egy olyan gazdaságra van szükségünk, amely alacsony szénkibocsátású. Jelentős mértékben hozzá kell járulnunk a munkanélküliség elleni küzdelemhez, főleg azon munkanélküliség elleni küzdelemhez, ami a fiatalokat sújtja. E célból pedig egy csomagot fogunk előterjeszteni, amelyhez 300 milliárd eurót különítünk el. Az a cél, hogy az éghajlatváltozás és az energia ennek a jövőbeli javaslatnak a prioritása legyen. Ehhez azonban koordinációra van szükség, és nagyon sok párbeszédre. Tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, hiszek eh, abban, hogy eh, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energia nem ismer politikai irányzatokat. Nincsen egyetlen egy olyan ember sem a bolygón, akit nem fog érinteni az éghajlatváltozás. Nincs Európában egyetlen olyan hely sem, vagy vállalat, vagy otthon, ahol nem szenvednék meg ennek a következményeit. Éppen ezért nem ülhetünk ölbetett kézzel, mert nagyon sok forog kockán. És annak idején, hogy a válasz, annak érdekében, hogy a válaszadást irányítsuk, az önök támogatását kérem. Grazie commissario e iniziamo subito il giro. Köszönjük szépen a biztos jelölt úrnak, most pedig kezdődik a pingpong játszma. Az első felszólaló Péter Lézek. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, köszönjük szépen ezt a nagyon világos bemutatkozást. A pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozata korrekt, és Kathleen Van Brandt kérdésére reagálva, kaptam egy e-mailt Klaus Welle főtitkár úrtól és az illetékes főigazgatótól, amelyben beismerik, hogy a parlamenti adminisztráció követett el hibát, és ezért tűnik úgy, mintha háromszor szüle, született volna három különböző nyilatkozat. Egy apró probléma lépett fel, amelynek semmi köze nincs egyébként magához a nyilatkozathoz. Ő olyan volt olyan kedves, hogy nem hibáztatta az adminisztrációt, de mindenképpen fontosnak tartottam ezt tisztázni, tehát nincs gond a nyilatkozattal. Beszéljünk most az éghajlatváltozásról, tisztelt, tisztelt biztos jelölt úr. Ön nagyon határozottan beszélt az éghajlatvédelem kérdéséről, de biztosan tudja, hogy néhány a házon belül is úgy gondolják, hogy a probléma el van túlozva. Sokan azt gondolják, hogy nincs ember okozta éghajlatváltozás. Ön mit reagál ezekre a megnyilatkozásokra? Thank you very much for the question. Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom, hogy 1988-ban az IPCC létrejött, és azóta nagyon jó munkát végzett. El kell ismernünk azt, hogy öt különböző jelentést készítettek, és minden egyes alkalommal egyre több bizonyítékát vonultatták fel annak, hogy az emberi tevékenység hatására változik az éghajlat. Több mint 2000 tudós dolgozik az ENSZ égisze alatt folyamatosan ezen a területen, és az Európai Unió is sok ilyen irányú kutatást finanszírozott a hetedik keretprogramon belül, most pedig a Horizont 2020 stratégián belül szintén támogatjuk az ilyen jellegű kutatásokat. Előttünk vannak a bizonyítékok. Az elmúlt három évtized során folyamatosan melegedett az éghajlat, az 1950-es évek óta tudható ez, amióta folyamatosan figyelemmel kísérjük az éghajlatváltozását olvad a jég, egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeknek vagyunk a tanúi, ez azt jelenti, hogy nem nézhetjük tovább tétlenül mindezt. A tudósok jelentéseket készítenek, de ez nem elég fontos, hogy ezek politikai szinten is tükröződjenek a szakpolitikákban. A kutatási eredményeket fel kell használnunk a Párizsi csúcs találkozón arra, hogy egy globális megállapodás szülessen, de a civil társadalommal való kommunikáción is változtatnunk kell, javítani kell, ugyanis bizonyos lobbik nagyon határozottan lépnek fel, és a média közvetíti az ő álláspontjukat. Mi azonban, akik az éghajlatvédelemért harcolunk sokszor, nem vagyunk elég határozottak a külvilág előtt. Fontos tehát, hogy hangsúlyozzuk, hogy az emberi tevékenység során kibocsátott különböző emissziók éghajlatváltozáshoz vezetnek. Én ezen a területen szeretnék változtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Bremt képviselő következő. Köszönöm szépen. Lisa úr, várjuk a Júri Szakbizottság értékelését ez, ez, erre az e-mailre nincs szükségem, amit említett. A biztoshoz intézett kérdésem a érdek érdekkonfliktusra vonatkozik, ez érdekli ugyanis a közvéleményt. Ön azt mondta, hogy a petroliférában meglévő részvényeit el fogja adni. Van egy konkrét kérdésem, igen -e, vagy nem, mert kérjem válaszoljon. Az ön fia ugyan, ezt szeretném kérdezni, hogy mind a két cégnek az, igaz, az igazgató tanácsában volt-e, hogy a testvére tagja volt-e ezeknek a cégeknek, és a Petrofilére a harmadik legnagyobb részvényese két cég, amelyeket ön hozott, alapított, és amelyek most a súgorának a kezében vannak. Hogyha ezek igazak, akkor hogyan lehet az, hogy betartja az ígéreteit? Ön ugyanis azt mondta, hogy soha nem kaphatók, vagy nem fogadnék el olyan portfóliót, amelyhez családi vagy személyes érdekek fűznek, vagy érdekkonfliktus merülne fel. Köszönöm szépen a kérdését. Nem tudtam, hogy energiabiztosnak fognak jelölni, de amikor megtudtam, akkor nyilván cselekedtem, és eladtam a részvényeket sem a feleségem, sem a fiam nem tagjai az tanácsnak, sem ebben a cégben, sem más cégben, amelyek összefüggenének ezzel a céggel. Ez, erről biztosíthatom. Na most nézzünk egy másik gyakorlatot. Én miért mondom azt, hogy nincsen itt érdekkonfliktus? Miért? Azért, mert ez két olyan cég, E, amelyek kis e, cégek 10-15 munkavállalót foglalkoztatnak, és a logisztikával foglalkoznak. Ezek tárol, tárolnak, üzemanyagot tárolnak, nem árusítanak, e, nem végeznek fúrást, csak tárolást végeznek. És ráadásul kis cégek. Úgyhogy nincsen érdekkonfliktus, de annak érdekében, hogy mindent tisztázzunk, ennél is tovább mentem, én magam is, és a fiam is visszaléptünk, sem a feleségem, se a fiam, se én nem rendelkezünk semmilyen vezető pozícióval, vagy bármilyen pozícióval az egyik cégben sem. A családomnak nincsen semmilyen személyes érdekeltsége, nem fűződik ezekhez a cégekhez. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Görling kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kanyete úr, tekintettel arra, hogy a 40%-os kibocsátás, kibocsátás csökkentési cél megvalósítható-e, ez ugye a 2050-es célkitűzések alatt van, és mivel ugye biztosítani kell az UFCC partnereink részéről a Párizsi konferencia előtt a kötelezettségvállalásokat, késze arra, hogy felülvizsgálja a Párizsi COP konferencia után a célokat, hogy emelje a célokat, méghozzá úgy, a célkitűzéseket úgy, hogy nemzetközi hiteleket is bevonjon. Először is azt hiszem, hogy a javaslat, amely a 2030-as csomagban szerepel, egy kiegyensúlyozott, ugye 40%-os kibocsátási csökkentés, 30%-os energiahatékonyság. Juncker úr azt mondta, hogy ez az abszolút minimum, amit el kell érni, és ő azt akarja, hogy ez egy kötelező érvényű cél legyen. Tehát ez egy kiegyensúlyozott csomag, és ez nagyon komoly erőfeszítéseket fog megkövetelni az összes ágazattól és az európai felektől, hogy elérjük ezt a célt. Ha, és abban az esetben, ha odaérünk ugye a párizsi csúcsra, a világ különböző gazdasága, illetve a nagy kibocsátók meg tudnának állapodni abban, hogy nagyra törött célokat tűznek ki maguk elé, akkor abban az esetben nem fogom ellenezni a nagyra törött célok elérésre vonatkozó tárgyalásokat. Mi nem akarjuk akadályozni azt, hogy nagyobb célokat, nagyra törött célokat érjünk el. De ha ez bekövetkezne, figyelembe kell vennünk azt is, azt a figyelme kell vennünk a helyzetet, és egy ilyen esetben meg kell nézzük, hogy hogy tudunk, hogy tudjuk elérni a 40%-os célt ugye a nemzeti, egy, nemzetközi egységekkel. Be kell vonnunk az ágazatokat, és arról is gondoskodnunk kell, hogy az ipar Európában versenyképes legyen. És nagyon behatóan meg kell néznünk azt is, hogy ezek a ezek a kibocsátási egységek milyen minőségűek, hiszen a koráb, korábban ezzel a tiszta fejlesztési mechanizmussal és az ilyen projektekkel kapcsolatban nem volt ez annyira egyértelmű. Tehát ha támogatnak és megerősítik a kinevezésemet, akkor behatóan gondoskodni fogok arról, hogy megnézzük a hitelezők a hitelezőket és a különböző kibocsátási egységeket, megnézzük, hogy milyen javaslatok vannak terítéken. Kollega Gerbrandi. Köszönjük, Gerbrandi úr, Gerbrandi úr kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt úr, itt ülök. Az ön portfóliója talán az egész biztosi kollégium legfontosabb portfóliója, és meg, be kell ismernem, nem örültem annak, hogy az energia és az éghajlatvédelem portfóliója egy kézbe kerül, de mivel az éghajlatvédelem az egyik legnagyobb kihívás, amelyel az emberiség szembesül, egy kombinált megközelítés talán nem rossz, hatalmas lehetőséget is jelenthet a kettő ötvözése, hogyha megfelelő kezekbe kerül ez a portfólió. Kulcskérdés tehát ma az, hogy ön, Kányete úr, a megfelelő személy erre a feladatra. Mivel az az érdekek jelenthetik, az alanyi érdekek jelenthetik a legnagyobb problémát az energetikai fordulatban. Ön az ön múltját tekintve talán nem a megfelelőbb személy erre a feladatra. Csak úgy tud engem meggyőzni arról, hogy ön a megfelelő ember, hogyha meggyőz arról, hogy mennyire elkötelezett az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Úgyhogy kérem, győzzön meg arról, hogy fonto- mennyire fontosnak tartja ezt az ügyet. I, I, I I, I, I... Megpróbálom meggyőzni önt. Amikor még biztos jelölt előtti koromban Spanyolország környezetvédelmi minisztere voltam, már akkor is válvetve harcoltam Hédegaard biztossal az éghajlat védelem ügyében, leveleket írtam az Európai Bizottságnak, harcolva azért, hogy a 2030-as csomagban nagyon ambiciózus célokat vállaljon Európa. Nem az olajipart támogattam, hanem a megújulókat, az energiahatékonyságot, az ambiciózus éghajlatvédelmi célokat. Tehát Gábrándi úr, a múltban, amikor még nem voltam biztos jelölt, még szó sem volt erről a meghallgatásról, bár akkor harcoltam az éghajlat védelemért, mert talán ez a legnagyobb kihívás, amelyel a világ szembesül. Az ENSZ égisze alatt működünk együtt, és az ENSZ égisze alatt szinte egyhangú megállapodásra van szükség. Közel 200 ország beleegyezésére, van szükség, ez egy nagyon nehéz feladat. Ugyanakkor azonban azt hiszem a jövő nemzedékeiért meg kell tennünk ezeket a lépéseket. Fontos, hogy a politikusok nem mindig csak rövid távon, hanem hosszú távon is gondolkodjanak. Az éghajlatvédelem egy hosszú távú szakpolitika. Sohasem kapcsolódtam az olajiparhoz, Kétszázalékos részesedésem volt egy vállalkozásban, ez igaz, de amikor köztiszt, köztisztséget láttam el, mindig is a zöld energiáért harcoltam, a megújulókért, az energiahatékonyságért, és az éghajlatváltozás elleni küzdelemért szálltam síkra. Ezt tettem a múltban, és ezt fogom tenni a jövőben is. Grazie. Köszönöm szépen. Rodriguez Rubio képviselő következik. Buenas tardes, gracias. Köszöntöm, köszönöm elnök úr. Tisztelt Arias Kanyete úr, azt kell mondjam, hogy nagyon kínosnak, kínos számomra az, hogy itt megint a családjáról kell beszéljek, és nem tenném meg, hogyha ez nem lenne abszolút nélkülözhetetlen. Tisztáznunk azt, hogy nincsenek családi személyes érdekeltsége, amelyek összefüggnek a tárcájával. Ugye két kőolaj vállalatban eladta, a Dukár és a Petrologis vállalatban a részesedéseit. Ugyanakkor nyilvánosságra jött az is, hogy hogy Sogora és a fia ott felelősségi körrel rendelkeznek. Jó lenne, hogyha ezt is tisztázná. És ami az önhöz és a közeli személyeket illeti, szeretnék egy olyan barátomról beszélni, aki topográfiát tanult, amikor elkezdődött az építkezés válság, aztán mást tanult, mert nem talált munkát, aztán a nap elemekkel kezdett el foglalkozni, és ekkor kezdte el Spanyolország korlátozni a megújuló energiaforrások alkalmazását, és a és minden egyes spanyol család, elnézést, mondja az elnök, az ideje lejárt. Köszönöm szépen. Ezt a kérdést, tisztelt képviselőasszony, először is én sohasem váltam meg elhamarkodottan a részesedéseimtől. Szerdán, egy szerdai napon volt az, hogy Juncker bizottsági elnök úr közölte velem, hogy engem nevez ki a klíma és energiaügyekért illetékes biztosi posztra, és ugyanabban a pillanatban úgy döntöttem, hogy eladom a részesedéseimet azért, hogy a lehető legátláthatóbb és függetlenebb módon járjak el, hogy és a kétségnek még az árnyéka sem merüljön fel. Nagyon-nagyon átláthatóan akartam fellépni. Másodszorban pedig itt vagyok ezen a meghallgatáson, amelyen ugye az a feladatuk, hogy eldöntsék, alkalmas vagyok-e a biztosi posztra. Biztosok teljes mértékben függetlenek a különböző politikáktól, amelyeket hazájukban alkalmaznak. Semmilyen mandátumot nem teljesítünk, hanem az európai érdekeket képviseljük. Spanyolország egy adott politikát alkalmazhat, ez lehet téves, de ez engem nem érint, mert én a legkoherensebb európai politikákat kell, hogy képviseljem, hogy az Európai Unió éllovasa legyen a megújuló energiák alkalmazásának, modernizálnunk kell a közlekedési hálózatokat, hogy hozzáférjenek a megújuló energiaforrásokhoz vállalkozásokhoz, és ez az, amit meg fogok tenni. De adhatok egy adatot is, ha érdekli. A energiaellátásban, Spanyolországban a megújuló energiaforrások aránya 2013-ban 16,1% volt, a cél 20% volt 2020-ra. Úgyhogy az igazság az, hogy Spanyolország azon országok közé tartozik, amely sinem van, hogy úgy mondjam, és ugye el fog érni a célt. De én az európai politikákért vagyok felelős, és az a céljunk, hogy a legjobb európai politikákat dolgozzuk ki. Ezek között pedig el kell érjük azt, hogy legyen egy egységes európai rendszer, amely támogatja a megújuló energiákat, hogy torzulása ne kerüljön sor a tagállamok között, és hogy támogassuk ezeknek a fejlesztését, és ezt fogjuk megtenni akkor, amikor szabályozzuk a belső piacot. Szia. Adesso la parola al collega Icaut. Eichhout képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kányiet e, úr, kérem, hogy a sógorával kapcsolatban legyen egy kicsit pontosabb. Ő hogyan kapcsolódik ezekhez a cégekhez? Mert szerintem ez is család, és remélem, hogy ön is családtagnak tekinti a sógorát. Másodszor, ugye mindig egy kicsit sokáig tart, míg napvilágra kerülnek a dolgok. A Petrovius Ganares céghez 2011-ben ön volt az elnöke ennek a e, cégnek, amikor egy ilyen e, e, részvény tranzakcióra került sor, és 2011-ben azt mondja, hogy akkor nem volt, tudat, nem volt tudatában ennek. Hogyan nem volt a tudatában, amikor amikor ő volt az elnöke ő miért csak akkor vált meg a részvényeitől, amikor megtudta, hogy biztosnak jelölik, miért nem akkor, amikor megtudta, hogy egyáltalán bármi, bárminek jelölik? While I was not appointed... Nem neveztek ki. Mi, amíg nem neveztek ki, addig nem volt semmilyen érdekem, nem fizetett ahhoz, hogy eladjam ezeket a részvényeket, mert ez nem illegális tevékenység. Amikor megtudtam, hogy biztosnak jelölnek, akkor úgy döntöttem, hogy eladom. Azért, hogy ne legyen érdekkonfliktus a két dolog között. De hogy ne legyen a legapróbb kétség sem merüljön föl, még tovább mentem. Mindazonáltal úgy döntöttem, hogy bár szigorúan nézve nem jelent ez érdekkonfliktus, mégis úgy döntöttem, hogy eladom ezeket a részvényeket. Ami a biztosokra vonatkozó magatartás kódexet illeti, megkérdezték, azt kérdezték meg tőlem, hogy mik melyek az én érdekeim, melyek a, a feleségem érdekei, milyen, milyen érdekeltségünk van ezekben a cégekben. Erre kellett válaszolnom. Ezt megtettem, sem a feleségemnek, sem nekem nincsenek érdekeltségeink ebben a cégben. A probléma, a, a, ez a, az érdekkonfliktus a közvetlen e, családtagokkal kapcsolatban merül föl, ezt önök is tudják. Amilyen gyorsan csak lehetett, e, cselekedtem. Spanyolországban három-öt napig tart, még az ember meg tud válni a részvényeitől. Ez egy részvénytársaság, erre vonatkoznak bizonyos szabályok, tehát ez pár napig eltart. Úgyhogy a célom a transzparencia biztosítása volt, és itt világosan szeretném elmondani, hogy nincsen semmilyen érdekkonfliktus itt, sem én, sem a családom, sem a feleségem, sem én nem kapcsolódunk semmilyen érdekkel ezekhez a cégekhez. Grazie. Adesso la parola al collega Pedicini. Köszönjük szépen. Pedicini kolléga következik. Köszönöm, itt ülök, elnök úr. Tisztelt Arias Kányáté, eddig az ön családjáról beszéltünk, most beszélek majd én is a családomról. Ugyanis én is is a családom is, sőt az egész nemzet, amelyhez tartozom, egy olyan területen élünk, ahol a hidraulikus repesztés, vagyis fracking egy olyan technológia, amelyet 20 éve már kőolaj kinyerésére használnak. Nálunk a legnagyobb a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség, de nálunk van egyébként is a legtöbb munkanélküli általában véve. A helyi vállalkozások nagy mértékben szennyezik a talajvizet, ennek a kárát nagymértékben az idegenforgalom szenvedi el, és nálunk tapasztalható a legtöbb daganatos megbetegedés is, amely bizonyos vegyszerekre vezethető vissza. Szeretném megtudni, hogy ön hogyan kíván fellépni ezen gyakorlat ellen, amely rossz a polgárok, a az érintett területek és a, a vállalkozások számára is. Tudja ön is, hogy a szerződés biztosítja azt a jogot a tagállamoknak, hogy egy kizárólagos jog keretében döntsék el, hogy milyen energiaforrásokat használnak. Ez nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Európai Unió és az Európai Bizottság a következőt tette. Egy szabályzatot dolgozott ki, ami igazából egy ajánlás, és ezáltal meghatározza annak a formáját, hogyha egy tagállam döntést hoz, akkor a repesztést úgy kell végrehajtani, hogy a legnagyobb mértékben tiszteletben tartsák a környezet védelmét. Tehát a bizottság csak egy egyszerű ajánlást fogalmazott meg. De emellett egy hálózatot is létrejött, egy tudományos hálózat, amelyben elemzik a különböző tapasztalatokat, amelyeket a palagáz kitermelésével kapcsolatban az Európai Unióban eddig szereztek, figyelembe véve a különböző már működő projekteket és annak, azok következményeit. A különböző következtetések alapján, amelyeket ezen elemzésekből levonnak majd, javaslatot teszek a bizottságnak, hogy szabályozzuk a palagáz kitermelésének módját úgy, hogy a környezetvédelmi előírásokat a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartsuk, és az illetékes környezetvédelmi biztossal is egyeztetni kell. Tehát a bevált gyakorlatokat figyelembe vesszük világszerte, megnézzük, hogy hogyan zajlanak ezen projektek, az ökorendszerekre, az ökoszisztémára ez hogyan, ezek hogyan hatnak, milyen társadalmi következményeik vannak, és ezen elemzés alapján lehet majd kidolgozni olyan jogszabályokat, amelyek kötelező érvényűek lesznek és szabályozzák a kérdést. Nem könnyű a helyzet, hiszen a tagállamok hatásköre egyértelműen meg van határozva, de az Európai Bizottság hatásköre is egyértelmű, hogy óvja a természetet, óvja a környezetet és a környezeti térségek védelmét. Szól a parola alla collega Pilar del Castillo. Köszönöm szépen, Pilar del Castillo következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt úr, Elias Kanyete úr. Köszönöm azt is, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott, és ilyen egyértelmű kötelezettségvállásokat tett az éghajlatváltozás ellen küzdelem és az energia terén is. Minden bizonyal van, aki más családi kérdésekre kívánja hangsúlyt helyezni itt a vita során, de itt és most ismételten bebizonyította, hogy nincs semmilyen érdekkonfliktus, egyrészt mert ön ezt bebizonyította, másfelől pedig a jogi bizottság itt az Európai Parlamentben is azt jelezte, hogy a lényegi kérdésekkel kell foglalkoznunk. Én az energiával szeretnék foglalkozni. Az energiafüggőség kétség kívül egyfelől azzal magyarázható, hogy nincsenek megfelelő infrastruktúrák, amelyek miatt létrejöttek ezek az energia szigetek, különálló energiaszigetek. Jelen pillanatban nagyon sok a projekt, de kevés az európai finanszírozás. Mi milyen további eszközöket biztosít az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az elosztási rendszereket modernizáljuk és a kapcsolódást biztosítsuk, mert ez szükséges. Evidentemente nyilván ahhoz, hogy energiabiztonságot, az ellátás biztonságát szavatoljuk, az ibériai félszigeten, a balti térségben, Európában, az egész Európai Unióban egy integrált, intelligens hálózatra van szükségünk, amelyek és az integrációt maximálisan ki kell használnunk. De van egy minimális kötelezettségvállalás is, amelyet annak idején a barcelonai 2000-es csúcs meghatározott, és ez kitűzött egy indikatív iránymutató célt, amely az összekapcsolódást 10%-ban határozta meg. Ezt a célt lassan elérjük a különböző közösségi érdekprojektekkel, ezeket sikerül elérni a különböző gáz ellátási rendszereknél, de ennek van egy szégyenletes kivétele, méghozzá az ibériai félsziget, mert az ibériai félsziget továbbra is egy sziget e tekintetben, úgyhogy biztosítanunk kell azt, hogy haladjunk előre. Jelen pillanatban az Európai Bizottság előkívánja mozdítani a párbeszédet a szabályozó hatóságok, a francia, portugál és spanyol hatóságok között annak érdekében, hogy ezt a, hogy a holdpontról elmozduljunk, és van egy projekt is a, Pirine, a Pirineusokon keresztül, hogy 1800 megawattra növeljük 1400-ról az összekapcsolódást, de nagyon lassú az egész folyamat, például a viszkájai öbölt, ha megnézzük, és egyéb pirenosokon keresztül áthozódó útvonalakat, nem csak a finanszírozás a probléma és, de mindenképpen mozgósítani kell a, a pénzügyi forrásokat, ezen dolgoznunk kell, mivel a Connecting Europe által biztosított eszközök nem elegendőek, az Európai Beruházási Bankra is szükség van, és a 300 milliárdos Juncker csomagból is kellő forrásokat kell mozgósítani. Köszönjük szépen. Gróte kolléga következik. Tisztelt Kányéte úr, az elmúlt hetekben napokban mindenek előtt az ön és a családjának a kapcsolódása az olajiparhoz foglalkoztatta ezt a parlamentet és ezt a szakbizottságot. Tegnap a pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot még egyszer kiigazította, jobb késő, mint soha, és most az ETS-ről szeretnék beszélni, a backloadinggal kapcsolatosan is igen későn reagált de hatalmasak a problémák továbbra is az emissziókereskedelemben. Hogyan kíván állást foglalni ezzel kapcsolatosan? Ön is úgy gondolja, hogy a piac stabilitását szolgáló tartalékot előbb kell bevezetni, vagy csak 2021 után, amikor már talán késő lesz az LTS az a kibocsátás kereskedelmi rendszer szempontjából. Erre szeretnék választ hallani, és a családi érdekeltségeiről már szólt, de talán beszélhetne még részletesebben arról, hogy a vállalkozásokhoz hogyan is kapcsolódnak az ön szorosabb értelemben vett rokonai. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Inkább angolul válaszolnám ezért meg ezt. A német nyelvismereteim nem elégségesek ahhoz, hogy erre válaszoljak. Először is szeretném elmondani, hogy az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerek csodálatos eszköz, ár kapcsolódik a kibocsátásokhoz, vannak problémák a rendszerben, igen, de egy nagyon hasznos eszköz ez ahhoz, hogy egy alacsony kibocsátású gazdaság felé haladjunk. Én tehát nagyon fontosnak tartom az ETS-t. Másrésztről azonban kérdezett a piac stabilitását szolgáló tartalékról, úgy gondolom ez egy intelligens eszköz, piacalapú, piacorientált, és elkerülhető vele az, hogy a politika beleszóljon az árakba, a piaci folyamatoknak szabad kezet enged, hogyha túl sok a kibocsátás, elérhető kibocsátás mennyiség, akkor növelhetjük a tartalékot és fordítva. Tehát működtethető ez. Ami a backloadingot illeti, Ez egy egyszeri eszköz volt, de az a mennyiség, ami kikerült a piacról, vissza fog térni, akkor, a, akkor ez újra kihatással lesz az árakra, ami egy rossz üzenetet hordoz. Hogyha a parlament részéről elégséges támogatást kapok hozzá, akkor mindenképpen szeretnék majd csíkra szállni a tanácson belül a piac stabilitását szolgáló tartalék létrehozása érdekében. Tehát szükségem lesz a parlament támogatására, és hogyha a parlament teljes mértékben támogatja ezt az eszközt, akkor talán sikerül az LTS-sel e kapcsolatos problémákat kiköszöbölni. Grazie, adesso la parola. Köszönöm szépen. Dziękuję, panie przewodniczący, panie Kaniete. Köszönöm szépen, Kaniete úr. Azt kérem, hogy képzelje el, hogy ön az Európai Bizottság biztosa, és és az Európai Uniót szeretnénk függetlenné tenni a nyersanyagszállítóktól. szállítóktól Ön beszélt az összekapcsolódásról, e, azt szeretném azonban megtudni kicsit részletesebben, hogy ezen a területen mit tervez az Európai Bizottság. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a helyi e, forranyagokat, nyersanyagokat hogyan lehet e, előnyben részesíteni, jobban kihasználni. Harmadszor pedig az európai gazdaság gond hogyan érinti majd az ETS reformja. a gazdaság versenyképességét ez javítja-e, vagy esetleg gyengíti. Először is annak érdekében, hogy az energiabiztonságot garantáljuk, diversifikálni kell az, az ellátást. Nem függhetünk egyetlen szállítótól, legyen szó gázról, interkonnekcióra mindenképpen szükség van egész Európa szerte. Tudjuk, hogy a déli folyosó nagyon fontos. A déli áramlat önmagában nem folytatódhat örökre. Az európai, akit be kell tartani, és mindenképpen az interkonnekciót, tehát az összekapcsolódást kell erősíteni, mert különben külső szállítóktól függünk egyre inkább. Tehát a tenek fejlesztése elengedhetetlen, és a közös érdekű projektek megvalósítása. Emellett mobilizálni kell a forrásokat a strukturális alapokból is, most megvan erre a lehetőség, hogy a strukturális alapok 20%-át ilyen problémák, tehát a klímával összefüggő problémák megoldására lehet fordítani. Együtt működünk a tagállamokkal eh, ebben. Ami a rendszer, az ETS eh, kibocsátás kereskedelem működését illeti, és hogyan biztosíthatjuk azt, hogy az ipar versenyképes maradjon, vagy legyen. Ugye itt vannak a szabad kvóták helyzete, egyes tagállamokban létezik ez, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet javítani a rendszert. A parlament említette, vagy rámutatott, hogy ez nem, működött, nem működik optimálisan, úgyhogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet módosításokat korrekciót bevezetni, úgy, hogy a gazdaság versenyképes legyen, jobb teljesítményt nyújtson. Azonban nem szabad elfelejtenünk a, azokat az országokat sem, amelyek az energia, tehát az erőműveket támogatják, vagy szeretnék, és ezt mind figyelembe véve kell végig gondolni az új lehetőségeket. Köszönöm, Péter, Szent képviselője szó. Thank you. Um, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa két nagy kihívással néz szembe a klímaváltozás elleni harc és az energiabiztonság garantálása, az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások kihasználása és az import energia csökkentése. Európa szerte megújuló energia termelést lehetne növelni, például a szélparkokkal, a tengeri szélparkokkal, stb. Hogyan lehet biztosítani, hogy ezek a tiszta zöld energiák valóban a teljes potenciáljuknak megfelelően hozzájárulnak az energiállátáshoz. Hogyan lehet a valóban egységes belső piacot energia szempontjából megoldani, amely véleményem szerint a kihívások megoldásában nagy szerepet játszik. Válasz igen, nagyon problémákkal nézünk itt szembe. A legnagyobb probléma az az, hogy nincsen megfelelő energia belső piac, mert a határon átnyúló export nem megvalósítható teljes mértékben, nincsenek intelligens hálózatok, gerinchálózat, úgyhogy új, a jogszabályokat arra kell irányítani, hogy valóban megvalósuljon, tökéletessé váljon a belső piac. Csak akkor, hogyha e, egy irányban e, fejlesztjük e, ezeket a szolgáltatásokat, akkor tudjuk megvalósítani a belső piacot. Vannak regionális lehetőségek, természetesen regionális projektek, Északon például ezek az offshore gerinchálózat kezdeményezés, amelyeket teljes mértékben támogatni kell, hogy regionális szinten itt megvalósulhasson ez a rendszer addig, amíg nincs páneurópai megoldás. Tehát határon átnyúló együttműködésre van szükség, és lépésről lépésre kell haladni a valódi belső piac felé. Mindemellett a gerinchálózatot fejlesztjük, de sokkal összetettebb a megújuló energia, energiák helyzete. Itt valódi intelligens gerinchálózatot kell kialakítani. Ezzel egy időben a az minden régióban, az elmaradott régiókban is meg kell oldani az energiaproblémákat, ehhez európai beruházásra van szükség. Köszönöm szépen, López jó képviselő. Köszönöm szépen, Kanyete úr. Nagyon jó lett volna, hogyha vitázhattunk volna nőként, de ma erre nincs idő, ma meg kell határoznunk azt, el kell mondanunk azt, hogy miért nem lehet biztos. Azért, mert az ön kormánya felszámolta a megőrő energiákat, támogatta a hidraulikus repesztést a Kanári-szigeteken, lehetővé tette az oligopóliumok elterjedését, holott több mint 7 millió ember szenved az energiai szegénységétől. Ez volt az önmodellje ott, és akkor most eljön ide, és azt állítja, hogy az ellenkezőjét fogja Európában csinálni. Ön nem alkalmas erre a posztra. Elég, ha megnézzük az érdekeltségeit, ezek nap mint nap változnak. Ugye tegnap megtudtuk, hogy a spanyol néppártban milyen plusz fizetéseket kapott, ezt hamarabb is elmondhatta volna. Van még valami, amiről megfeledkezett? és ugye részesedései voltak spanyol kőolajvállalatokban, azt állította, hogy nem tudott ilyen tevékenységekről egy holland fiktív céggel is voltak kapcsolatai. Tudna ezt tisztázni? Ön állandóan Spanyolországot emlegeti, és állandóan a hazafiasságára appellál elnök. Nem tudom, hogy mi volt pontosan a kérdése, mondja biztos elő, de megpróbálok választ adni. Elmondtam már az imént. Ha megerősítenek, akkor nem egy korábbi politikát fogok képviselni, hanem az európai politikákat, a megújuló energiaforrásokat és az megőrölni a források felhasználását úgy, hogy ne kerüljön sor verseny torzulásra, hogy egyelő feltételek érvényesüljenek az Európai Unióban, és ugyanazok legyenek a szabályok mindenki számára. Tehát a belső piacot kívánjuk szabályozni annak érdekében, hogy a megújuló energiák felhasználásához támogatást nyújtsunk. Azt, hogy mi történt egy adott tagállamban, mint Spanyolországban, nem azzal a kormányjal egyébként, amelynek én voltam a tagja, hanem korábbi kormányokkal, amelyek túlzott támogatást nyújtottak, és amikor egy kormány egy elviselhetetlen deficit helyzettel találja magát szemben, akkor orvosolnia kell ezt a helyzetet. Európában azonban szabályokat kell kidolgoznunk, hogy egy olyan támogatási rendszer jöjjön létre, amely piac alapú, és ahol az állami támogatások súlya csökkenyebb, és homogén a rendszer az Európai Unió szerte, mert így tudjuk csak a versenyt biztosítani és fejleszteni az intelligens rendszerek mellett a megújuló energiaforrásokat. Ezzel fogok foglalkozni biztosként. Ösztönözni fogok egy nagyra törő politikát, amelynek célja az energiahatékonyság, kötelező érvényű energiahatékonysági célokkal támogatni fogok egy olyan politikát, amely támogatja a megújuló energiaforrásokat, az energiadiverzifikációt, és arra fogok törekedni, hogy Európa ne függjön olyan jelentős mértékben a gáz behozataltól, egyes tagállamokban, mint most, és ne legyenek más tagállamok olyan elszigeteltek, mint a jelen helyzetben. Egy európai politikával fogok foglalkozni, a legjobbat szeretném az összes tagállam érdekében főleg azok esetében is, amelyek korábban téves politikák alkalmazása miatt problémákkal szembesültek. E Köszönöm szépen, Rivasi kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, Kenyete úr. Az egyik legfontosabb elve az Európai Parlamentnek az átláthatóság. És hogyha megnézem az ön karrierjét, amikor környezetvédelmi miniszter volt, az Epsol olajcégnek bizonyos engedélyeket adott. Itt két hiba van. Itt az egyrészt a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítani kellett volna ahhoz, hogy lássuk, hogy ezeket az engedélyeket hogyan adta meg, de ezt megtiltotta. Másodszor földközi tengeri térségben fúrásokat folytatott, miközben minden intézmény és kutatóintézet ezt ellenezte. A, mi az olajplatform biztonságát illeti, ennek milyen jelentőséget tulajdonít ennek fényében? Köszönöm szépen a kérdését. Nem, nem voltam iparügyi miniszter uh, uh, akkoriban, és nem én hoztam ezt a döntést, hanem az iparügyi miniszter hozta ezt a döntést, mert nálunk az iparügyi miniszter hozza ezeket a döntéseket. A másik dolog pedig e, Spanyolország jog, jogállam, e, és itt a szakértők végeztek bizonyos értékeléseket, környezetvédelmi értékeléseket, és ezeken alapultak a döntések. Hogyha ezek az értékelések pozitívak, akkor megadjuk az engedélyt, hogyha negatívak, akkor nem. én megtiltottam azt, hogy a legnagyobb eh, kőolaj finomító eh, céget létrehozzák eh, Spanyolországban, mert negatív volt az értékelés. Én a, a, a, az illetékes tisztviselőre hagytam ezt a döntést, mert ő nekik, tehát azt a szemét választottuk ki a döntés meghozatalára, aki a megfelelő felkészüléssel rendelkezett. Ami az irányelvet illeti, amelyet nem régiben módosítottak, ez azt gondolom, hogy ez egy jó irányelv, amely a legtöbb, amely tartalmazza a megelőző intézkedéseket, és hogyha szükség van erre, akkor természetesen az elő óvintézkedéseket meghozzuk, ahogy ez a szabályozásban szerepel. Azt remélem, én, én remélem, hogy megértik, hogy mindig is a szakértőkre alapoztam, a szakértői véleményekre alapoztam a döntést. Ez a legjobb módja a, a fellépésnek, mert hogyha bármilyen kritika merül föl, akkor ez szakértőknek kell erre reagálni. Köszönöm szépen. Biztos jelölt. Adesso la parola alla collega El. Köszönöm, Elmer képviselő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt, hadd mutatkozzam be. Én vagyok a legnagyobb parlament, a parlament legnagyobb brit delegációjának energiaügyi szószólója. Tudjuk 18 éve, hogy nincs globális felmelegedés, nincs globális felmelegedésről szó ebben az évszázadban. Azt is tudjuk, hogy azért, mert elkötelezettünk a megújulók mellett, ez egy válságot okozott Európában. Az ön elődje Ötinger biztos azt mondta, hogy nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak többé, hogy unilaterális egyoldalú energetikai politikát folytassunk, Tajáné biztos úr pedig beszélt arról, hogy az energiaárak hatalmas válságot okoznak Európában. Tud-e mindenről, van-e terve arra vonatkozóan, hogy hogyan kerüljünk ki ebből a helyzetből? Megmenti-e végre az európai gazdaságot a versenyképesség vagy versenyképtelenségi katasztrófából, amely a zöld elköteleződésünknek köszönhető? Thank you. Thank you very much for your nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. De engedje meg, hogy ne értsek egyet önnel. A globális felmelegedés nem véleménykérdése, statisztika kérdése ez. Az elmúlt három évtized során folyamatosan nő a, nőtt a hőmérséklet. Ez teljesen világos bizonyíték a globális felmelegedésnek. A világon 0,8%-kal nőtt eddig, 0,8 eh, eh, Celsius fokkal nőtt a hőmérséklet, ha meghaladja a hőmérséklet emelkedés a két fokot, akkor ez egy hatalmas katasztrófát jelent az emberiség számára. Világos, hogy az Európai Unióban gond van az energiaárakkal, nincs elegendő földgáztartalékunk, függünk a földgáztól, a kőolajtól, az Egyesült Államok mindeközben olyan árakkal működik, amelyek eh, jóval alatta vannak az európai áraknak, úgyhogy valóban hatalmas versenyképességi problémánk van. Ez azt jelenti, hogy saját energiaforrásokra kell tudnunk támaszkodni, ezért kell támogatnunk a megújuló energiaforrásokat, az energiahatékonyságot kell javítanunk, és meg kell próbálnunk csökkenteni az energiaellátásunkat a diversifikáció révén, csökkenteni a függőségünket az energiaellátás területén, és az európai tagállamoknak jobban együtt kell működniük egymással a vásárló erőnövekedése érdekében, hiszen jelen pillanatban mindenki a saját helyzetét próbálja javítani, de ha együttműködnénk egymással, sokkal jobb árakat tudnánk kialakítani, illetve sokkal jobb lenne a tárgyaló pozíciónk az árak kialakításában. Ez nyilván nehéz feladat, mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy ebbe az irányba haladjunk. Összességében azonban Párizsban egy világos kötelezettségvállalás kell elérnünk minden résztvevő részéről, hogy minden ország ugyanazon kötelezettségeket vállalja, és hogy mindenki számára egyenlő versenyfeltételek vonatkozzanak. parola alla collega. Köszönöm szépen, Kodin képviselője szó. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Én is szkeptikus vagyok továbbra is, ami az érdek konfliktust illeti. Ugye nem szúg a haraszt, hanem fújja a szél. Ami az az offshore parkokba való beruházásokat illeti, stb. Először is ökológiai szempontból ez kérdés, kérdéses lehet és emellett a kötelező érvényű tarifák vonatkoznak rájuk. Északi tengeren van egy offshore van projekt, és ez azt mutatja, hogy nagyon nehéz a szélerőművekkel nagy mennyiségű energiát előállítani. Kérd, azt szeretném kérdezni, hogy terveze az offshore szélerőművekről és szélparkokról egy ökológiai, gazdasági mérleget, értékelést készíteni. Válasz, az az értékelők, az elemzők, a szakértők mind azt mondják, hogy ez jó dolog, az, a szélparkok jó dolgok. Más részt viszont felmerül itt egy probléma az, az összekapcsolódással kapcsolatban, az interkonnekcióval kapcsolatban európai szinten, és ez az egyik probléma, ami az északi tengeri projektet illeti, Itt integrálni kell ezt az egész projektet a regionális energiaellátásba. Nem csak a villamos energiára ö, ö, gondolok itt, hanem a gáz ellátásra, illetve és az egész háttér támogató rendszerre, a backupra. Ez itt a kérdésére válaszolva, igen, azt gondolom, hogy ismernünk kell a gazdasági és környezeti hatásait ezeknek a projekteknek. Minden intézkedés során a kompromisszumra leszek, kompromisszumot fogom szem előtt tartani. Itt ugye gazdasági és környezetvédelmi és szociális hatásokról beszélünk minden beruházás során. Vannak dolgok, amelyeket mindenképpen meg kell tenni. Egyrészt a közkonzultáció, az érdekelt felekkel való konzultáció, a hosszú távú kommunikáció, és ezeket a hatásokat mind-mind fel kell mérni, arra vonatkozóan, hogy milyen konkrét hatása lehet ezeknek a projekteknek az iparra. Grazie. Köszönöm szépen. Karinsz kollega következik. Tisztelt biztos jelölt úr, az éghajlat ügyi és energiaügyi tárca egy komoly dilemmával bír. Ugye egyfelől ott van ez a kollektív szükséglet, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, és az éghajlatváltozást lassítsuk, másfelől ott van az ágazat és a fogyasztók érdekeltsége, alacsony energiafelhasználás, növes, növeljük a versenyképességet és munkahelyeket teremtsünk. A következő volna a kérdésem hogyan értékeli az ön szerepét, hogyan tud egyensúlyt teremteni, főleg ha figyelembe vesszük az biztonság szükségességét, ami azt jelenti, hogy csökkentenünk kell a gáz importtól való függésünket, főleg az orosz importtól való függést. Úgy gondolom, hogy valószínűleg munkámnak ez lesz a legnehezebb része, hiszen garantálnunk kell az energia ellátást minden európai polgár számára észszerű árakon. Ez lesz a fő célom. Ehhez pedig minden különböző területen fellépés szükséges. Nem egy egyszerű fellépés fogja ezt az eredményt felmutatni. Energiahatékonyságra van szükségünk, hiszen ha nincs szüksége az embernek energiára, nagyon sok pénzt lehet megtakarítani, és könnyen teljesíthető az energiaellátás biztonsága. Az egyik prioritásom tehát az energiahatékonyság lesz, az erre vonatkozó irányelv, amely ugye kapcsolódik ehhez. És 2020 utánra rendelkezéseket kell kidolgoznunk, hogyan fogjuk a címkézést, az öko címkézést az épületekben, az energiahatékonyságot biztosítani. Ez az egyik. A másik, olcsóbb energiára van szükségünk a megújuló energiák által vannak nagyon érett technológiák, kiforott technológiák már, de más energiaforrásokba is kell beruháznunk, amelyek annyira ma még nem egyértelműek. És aztán ott van a széndiokszid, a szén tárolása is, a CCC. És az a rendszerek összeköttetése is biztosítandó. A déli folyosó egyébként egy prioritásunk lesz de a balti térségeket is össze kell kapcsolnunk, ez mindenképpen szükséges, és aztán meg kell nézzük, hogy hogyan tudjuk az energiahálózati rendszereket szinkronizálni, ez költséges lesz, de szükséges hiszen vannak olyan országok, amelyek nem kapcsolódnak az Európai Uniós rendszerhez. De minden egyes fellépés kéz a kézben jár majd és ezzel egyidejűleg arról is gondoskodnunk kell, hogy az éghajlatváltozási céljainkat az versenytársaink is felvállalják, hogy egyenlők legyek a feltételek. Tehát itt nem egyetlen intézkedés fogja garantálni azt, hogy az árak alacsonyak legyenek, és még az éghajlatváltozási céljainkat is elérjük. Grazie, adesso la parola alla collega Martina Bertem. Köszönöm szépen. Martina Bertem képviselő következik. Herr Kanete, Sie waren Minister zu... Kenyete úr, ön miniszter volt, amikor a spanyol kormány 2013. október 20-án a hidraulikus repesztést explicit módon legalizálta, azért, hogy a palagázzal kapcsolatos projekteket lehetővé tegye, és ön hagyta jóvá a kanadai olajhomok szállítmányok első európai importját és Mit gondol arról, hogy a fracking állítólag, egyesek szerint állítólag engedélyezhető és egyáltalán nem veszélyes, miközben Európa szerte mások aláírásokat gyűjtenek a hidraulikus repesztés ellen. Hogyan lehet az, hogy Spanyolország más eredményre jutott? Hogyan lehet az, hogy Spanyolországban engedélyezték ezt? Ez érdekelne engem, másrészt pedig a Párizsi klímakonferenciával kapcsolatosan érdekelne, hogy mit gondol azon üvegházhatású gázok mennyiségéről, amelyek ezen nem konvencionális energiahordozók égetésével keletkeznek. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést először is. Az a döntés, hogy felhasználjuk a palagázt, illetve élünk a hidraulikus repesztés technológiájával, ez a döntés az egyes kormányok illetékességébe tartozik, egyes kormányok úgy döntenek, hogy elindulnak ezen az úton, mások pedig betiltják a frackinget. Az Európai Bizottság mit tett? A bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, bizonyos iránymutatásokat, amelyeket be kell tartani, hogyha hidraulikus repesztés történik, akkor milyen módon adható ki például engedély és nem én voltam az a miniszter, aki engedélyezte a hidraulikus repesztést, hanem én voltam az a miniszter, aki a bizottsági ajánlásokat megelőzően úgy döntött, hogy a hidraulikus repesztésnek a legszigorúbb környezetvédelmi hatástanulmányok alá kell esnie. Ez volt az én döntésem. Én tehát azt mondtam, hogy a legszigorúbb kritériumokat kell felhasználni a környezetvédelmi hatás, hatástanulmányok elkészítésekor, amikor hidraulikus repesztésről van szó. Az Európai Bizottság tanulmányt készített arról, hogy mi történik világszerte és Európában, és a tudományos adatok alapján, amelyek majd rendelkezésre állnak, majd javaslatot teszek arra, hogy milyen jogszabályokra lenne szükség a probléma kezelése céljából. A párizsi csúcs találkozóra vonatkozólag pedig Megpróbálunk majd egy kötelező jellegű megállapodást létrehozni az összes releváns ország bevonásával. Meglátjuk majd, hogy hogyan tudunk közös nevezőre jutni. Mi Európa részéről vezető szerepet játszunk, hiszen csomaggal érkezünk a csúcsra. Az októberben születendő döntés nagyon fontos, nagyon ambiciózus célokat tartalmaz. Köszönöm, Bésznyevszka képviselő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt, figyelembe véve azt, hogy az Európai Unió a üvegházatás okozó gázok kibocsátásának 10%-áért felelős, és 2030-ig 4%-ra lehet ezt csökkenteni. Mit eh, kíván tenni a következő környezetvédelmi csomag keretében, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az európai gazdaság legfontosabb részeit megtartsuk, itt megtartsuk, főleg azon eh, gazdasági ágazatokra gondolok, amelyek energiaintenzívek. Nagyon fontos az, hogy minden tagállam biztos alappal rendelkezzen a gazdaságának fejlesztése eh, érdekében. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy azok az országok, mint például Kína vagy Oroszország, ahol a legmagasabb kibocsátású értékeket mérik, eh, hogy ezeket csökkentésre eh, ösztönözze. Nos, lássuk először is. Az egyik dolog, amit el kell érnünk annak érdekében, hogy a céljainkat elérjük, az az, hogy minden egyezményt betartsunk, és és a 2020-ra vonatkozó összes célkitűzést alátámasztó jogszabályokat. Ez az elsődleges prioritásom, tehát a jogszabályok betartatása a legfontosabb, hogy lássuk, hogy mi a helyzet hiszen 2020-ig még nagyon sok minden történik, közben új jogszabályokat is elő kell készíteni, hogy a 2020-as vagy 2030-as célkitűzéseknek meg tudjunk felelni az LTS e és egyéb területekre vonatkozó jogszabályokról van itt szó. Közben ezzel egy időben a releváns kibocsátóknak is kompromisszumot kell kötniük. Az Energia Unióért felelős alelnökkel, illetve a fő képviselővel a legfontosabb bilaterális diplomáciai szálakat fogom megmozgatni. Az Egyesült Államokkal szeretnék kapcsolatban lépni, hogy jobb, hogy, hogy a, a gazdasági fórumon megegyezésre jussunk, aztán a G7, illetve a G20, illetve bilaterálisan egyeztetni kell Kínával, Indiával, és a legkevésbé fejlett országokkal is, mert ezeknek is bizonyos kötelezettségeket kell vállalni a Párizsi csúcs találkozóra. a latin-amerikai országokkal, az EILAK országaival föl kell venni a, a, vagy erősíteni kell a kapcsolatokat, hogy kötelező érvényű kompromisszumokat dolgozzunk ki Párizsban. Úgyhogy az elkötelezettségek nagyon fontosak a klímaváltozás elleni harcban. Köszönöm szépen. Berner képviselő következik. Köszönöm elnézést, hogy én, mint nő, bonyolult kérdést fogok feltenni önnek. A nagyon fontos, hogy megegyezzünk annak érdekében, hogy a szén kibocsátást csökkentsük, és azonban itt a szénkibocsátáson túl kell nézni, az erdők csökkenése, növekszik az víz szint, migrációs nyomás nehezedik ránk. Milyen specifikus stratégiát dolgoznak ki annak érdekében, hogy ezen kihívásokkal szembenézzünk, nem elfelejtve azt, hogy a fejlődő országok Európára tekintenek, hogy vezető szerepet játszon. Azt szeretnénk tudni, hogy hogy hajlandó-e az Európai Unió vezető szerepét erősíteni a klímaváltozás elleni harcban, és elkötelezi magát a megújuló energiaforrások területén a kötőérvényű elkötelezettségek mellett 2020 mögött is, amely az ILAC-ot is tiszteletben tartja, és a földrablást megszünteti a fejlődő országokban. Köszönöm. Nagyon sok kérdést tett fel, megpróbálok a legtöbbre válaszolni. Először is szeretnék eh, minden területen eh, fellépést eh, fellépni. A klímaváltozás elleni harcban nagyon ambiciózus kívánok lenni. A mezőgazdaságban, a közlekedésben, stb. Az egyik legambíciózusabb célom az az, hogy segítsek azoknak az országoknak, amelyek a legkevésbé fejlettek, eh, eh, hogy segítsek nekik a, a az alkalmazkodásban és a eh, vitarendezésben. A pénzügyi csomag lesz a legfontosabb Párizsban, és ezekkel az országokkal kompromisszumra kell jutni, és ezeket a célokat, ezeket az elkötelezettségeket valóra kell váltani. 100 millió dolláros csomagról beszélünk, és most már a Green Global Fund felé eh, is ígéreteket tesznek egyes országok. A pénzügyi csomag tehát nagyon fontos lesz annak érdekében, hogy biztosítsuk a jövőben a támogatást. Aztán emellett arról is eh, kérdezett, hogy az erdők erőírással kapcsolatban mit fogunk tenni. Mm, végig kell gondolnunk, hogy a biomasszának milyen hatása van a biomassa a felhasználásának milyen hatása van a környezetvédelemben, az ETS-ben. Szeretnénk használni a biomasszát, de nem szabad, hogy ennek során a kibocs- az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása növekedjen. Lehet, hogy különböző típusú biomasszák vannak, amelyek közül az egyik környezetbarátabb, a másik pedig nem annyira. Úgyhogy a kevésbé agresszív módszereket kell alkalmazni a környezetvédelem érdekében, és segíteni kívánok a fejlődő országoknak technikai segítséget nyújtani, hogy a céloknak megfeleljenek. Köszönöm. Most megadom a szót eh, Juarisztia Banaus képviselőnek. Köszöntöm, eh, Kanyete úr a prioritásokat, a már ismert prioritásokat felvázolni, mm, végül is így is meg lehet kerülni a felelősséget. Nem elég, hogyha az ember az ön hátterével csak ígérget hiába tűnik környezetbarátnak, bár van, akivel ezt megpróbálja hitetni. Egy kérdésem volna először is, ugye a hidraulikus repesztés. Szeretném tudni, hogy támogat -e egy európai szintű jogszabályalkotást, és figyelembe fogja venni az európai polgárok többségi véleményét, és ugye a baszkok véleményét. Aztán ugye a BNG, ugye emlékeznek, hogy a presztízsel kapcsolatos katasztrófát milyen szörnyen kezelték. A cián alkalmazását a bányászati alkalmazásoknál meg fogják el tiltani, ahogyan a parlament erről már döntött. A kérdésekkel kapcsolatosan arra fogom kötelezni a spanyol államot, hogy a hatáskörömbe tartozó területeken betartsák az összes rendelkezést, ahogyan azt a többi tagállam esetében is megteszem, mert az én feladatom biztosként az, hogy az európai jogszabályok betartásáról gondoskodjak először is. Másodszorban pedig engedje meg, hogy a presztízsel kapcsolatos válságkezelésre utaljak, ami ugye katasztrofális volt. hogy nem tette, én halászati miniszter voltam, úgyhogy az én felelősségem az volt, hogy a spanyol vizeket lezárjuk, hogy ott ne halászanak, és a fogyasztók érdekeit védjük. Számomra ez volt a legfontosabb, a fogyasztók egészsége támogatásokat helyeztünk kilátásba annak érdekében, hogy ne ők legyenek a kárvallottak, és az első naptól az utolsóig megkapták ezeket a támogatásokat, és aztán a spanyol partvidéket meg kellett tisztítani, ezt rekordidő alatt, hat hónap alatt elvégeztük. Bárkit felkérnék arra, hogy látogasson el Észak-Spanyolországba, és nézze meg azt, hogy a tengerpart mennyire szép és mennyire tiszta. Ez volt az én szerepem a válságkezelésben a presztízs kapcsán, ami pedig a repesztést illeti. Minden egyes tagállam meghozhatja a saját döntéseit ez jogában áll. A bizottság nem kötelezhet egy tagállamot arra, hogy a repesztéssel kapcsolatos technikákat alkalmazza, de nem is tiltja ezt meg. A bizottság ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni annak, abban az esetben, hogyha egy, hogyha ezt a technikát alkalmazza valaki. A bizottság szerepe ennyi. És a bizottság most összegyűjti az összes tudományos információt, a különböző eddig Európán kívül és Európában szerzett tapasztalatokat annak érdekében, hogy egy konkrét szabályzatot dolgozzunk ki, amely szabályozza majd a hidraulikus repesztést. Ezt önökkel, az Európai Bizottsággal és a tanácssal együtt fogjuk megtenni egy javaslat alapján megvitatjuk majd ezt az összes parlamenti képviselővel, hiszen önök képviselik a közvéleményt. Grazie. Adesso la parola al collega. Köszönjük szépen. Maragall úr. Tisztelt Arias Kanyéte úr, említett, ugye az érdek, említettük az érdek konfliktusokat a kőolaj vállalatokban való részesedéseért, de az adóparadicsomokban való érdekeltségeit nem említettük, amelyek lehet, hogy legálisak, de európai szempontból azért mégsem etikusak, hiszen egy ilyen posztot kíván ön elfoglalni, holott ilyen említett vállalati tevékenységei voltak. Nem nem ért egyet a spanyol partvidék szabályozásával és az Ebro folyó szabályozásával, mert ezek környezetvédelmi szempontból ellentmondásosak, és Európa ellenes gyakorlatokat alkalmazott a vállalati tevékenységei során. Azt szeretném tudni, hogy ön vagy a családja rendelkezette olyan érdekeltségekkel, amelyek a holland antillákon, Kosztarikában vagy Panamában találhatók. És ugye Juncker úr akkor bízta meg ezzel a mandátummal, amikor még nem is volt ismeretében az ön vagyon nyilatkozatának. Viszont most mit fog tenni a kinevezésével? Le voy a contestar con absoluta contundencia. Határozottan fogok válaszolni. Soha semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytattam olyan vállalatokban, amelyek székhelye adóparadicsomban található. A jövedelmemet mindig bevallottam a spanyol adóhatóságnak. Ennyit tudok mondani önnek. Minden jövedelmemet, bevételemet a spanyol adóhatóságnak bevallottam, és erre, erre nagyon büszke is vagyok. Nem vettem részt, nem is volt részesedésen, semmiféle ilyen vállalkozásokban voltak részesedéseim, ezeket eladtam, mert átláthatóan akartam fellépni. És az átláthatóság értelmében biztos vagyok abban, hogy Juncker úr, ha tudta volna ezt, akkor nem nevezett volna ki. Én bevallottam ezeket az érdek nyilatkozatomban. úgy döntöttem, hogy eladom ezeket, soha semmit nem rejtettem véka alá, nem titkoltam el soha semmit, tehát biztosíthatom önt afelől, hogy nagyon is nyugodt a lelkiismeretem, de nagyon-nagyon nyugodt. Azért, mert mindig eleget tettem az adózási kötelezettségeim. Azt hiszem, hogy ez egy állampolgár első kötelezettsége, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, mert mindig eleget tettem ezen kötelezettségeimnek. Grazie. Adesso la parola. Köszönöm. Tamburának képviselő következik. Kenyede, l'Unione Europea finora avuto poca... Köszönöm. Kenyete úr. Sono invece riconosciute come fatto... Az Európai Unióban eddig nem foglalkoztunk eleget a fogyasztókkal, noha ez egy nagyon fontos tényező, amikor energia megtakarításról van szó, és az éghajlat változás elleni küzdelemről. Másodszorban az OECD nemrégiben egy tanulmányt készített, a magánháztartások fogyasztásáról, és E tanulmány számba veszi a közlekedési ágazat fogyasztá, energiafogyasztását és Ön szólt az éghajlatvédelem fontosságáról, de itt mindenképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy a nőket is középpontba kell állítani. Az energiahatékonyság növelése, az energia megtakarítás szempontjából figyelembe veszi-e majd ezt a szempontot, és együttműködik-e majd a többi biztossal és az egyes környezetvédelmi szervezetekkel is, hiszen ezekben is sok a nő. Köszönöm szépen. A bevezetőmben már elmondtam, hogy a nők és a férfiak közti egyenlőség egy alapvető pillér, amely alapján egy befogadóbb, gazdagabb és egyenlőbb Európát tudunk felépíteni. Én hiszek a nők és a férfiak közti egyenlőségben. Mindig, amikor politikai szerepet vállaltam, ezt itt nagyon sok spanyol parlamenti képviselő tudja, akkor a maximális, a legfelsőbb posztokat nőkre bíztam. Halászat esetében Carmen Fraga ott volt velem a minisztériumban, ő volt a halászati illetékes, mezőgazdasággal foglalkozott, az éghajlatváltozást is egy nő irányítja az ezzel kapcsolatos politikát, a környezetvédelmi hatásértékeléseket szintén egy nő felelős, tehát nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a nők szerepe Eh, milyen fontos a politikában, a legfelsőbb szinteken mindig is ez alapján jártam el eh, politikai pályafutásom során. És eh, ezek után ugye, tisztában vagyok ezzel, mert olvastam a parlament jelentését is, hogy a nők szerepe és a nőkre gyakorolt hatása milyen az éghajlat változásnak. Arról is szó esett, hogy a vezető posztokon nőkre van szükség, amikor az éghajlatváltozás elleni politikákat dolgozzuk ki az afrikai mezőgazdasági társadalmakban dolgozó nőkre gyakorolt hatást is vizsgálták. De mivel ugye a nőkről beszélt a, politikai, a szakpolitikák kidolgozásában, természetesen a nemek közti egyenlőségért mindig, ezért mindig gondoskodni fogok, és hogyha kineveznek, akkor legszorosabb munkatársam egy nő lesz, és a főigazgatóságokban is gondoskodni fogok a nők érvényesüléséről. Juncker úr is elkötelezte magát amellett, hogy a nemek közti paritás biztosítja majd a bizottságban. Grazie. Köszönöm szépen. Bajcó képviselő következik. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Kanyete úr! A nukleáris erőművek megítélése környezetvédelmi szempontból ellentmondásos. A környezetvédő szervezetek többsége az elutasítás álláspontján van. Ugyanakkor négy környezetvédőként ismert amerikai tudós közös cikkben fejtette ki, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelemben középtávon a nukleáris energia kerül bolygómentő szerepbe, hiszen széndiokszid kibocsátás szempontjából tiszta energiának tekinthető. Természetesen azt szeretnénk, hogy az energia szükségletünk döntő részét megújuló zöld energiával lehessen biztosítani. De tudjuk, hogy ez középtávon nem reális. Az eddigi kérdésekből, a válaszokból az derült ki, mintha ön klímaügyi biztos lenne. Nem, az ön portfólió a klímavédelem és az energetika kapcsolatára vonatkozik. Ezért kérdezem, hogyan tekint a nukleáris energia alkalmazására a klímavédelem. Thank you, colleagues. De vuelvo a Ugyanazt mondhatom, amit már korábban is mondtam, hogy az a döntés, hogy milyen energiaforrásokat használnak a tagállamok, ez az ő döntésük. Itt nem arról van szó, hogy egy biztos támogat-e egy adott energiaforrást. A bizottságnak észszerű keretek között kell ezt szabályoznia. Hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy egy adott energiát használ, amely elvben ugye tiszta, mint az atomenergia, van ugyan a hulladékkal kapcsolatban egy probléma, és erre vonatkoznak ugye a nukleáris hulladékkal kapcsolatos irányelvek az Európai Unióban, az Európai Bizottság feladata az, hogy biztosítsuk a maximális, garantáljuk a maximális szintű biztonságot. Erre vonatkoznak az atomenergia biztonsági irányelvek és a hulladékkal kapcsolatos irányelv. Az Európai Atomenergia Ügynökséggel együttműködve, az Euratommal együttműködve arra törekszünk, hogy biztosítsuk ezt. De ha vannak tagállamok, amelyek az atomenergiát szeretnék továbbfejleszteni, akkor ezt a maximális biztonság szavatolásával tegyék. Az Európai Bizottságban, tehát amikor egy tagállam projekteket dolgoz ki, a bizottság felülvizsgálja, hogy mely problémákat vethet ez fel. De ezek után a tagállamok azok, amelyek felhasználják az energiaforrást. Jelen pillanatban az Európai Unióban nagyon sok a tagállam, amely a, ezen energiaforrás mellé teszi le a voksát, mások Németország, Belgium rövid távon eltávolodnak ettől, de vannak olyan országok, amelyek új reaktorokat akarnak építeni, mint Magyarország vagy az Egyesült Királyság. Tehát az Európai Bizottság figyel az Unióban az eseményekre, és garantálja azt, hogy az atomerőművek bezárása a maximális biztonsági keretek között történjen, és hogy az atomhulladék megfelelő tározókba kerüljön, és ha vannak új erőművek, akkor a maximális biztonsági keretek között történjen ezek létrehozása. Ez a feladatunk az atom energia biztonságát szavatolni Európában. And now I'm going to transfer the symbol of the power in this room to my... Köszönöm szépen, most pedig a hatalom szimbólumát átadnám a társelnökömnek, Buzek úrnak. Um, Mr. Chair, uh, thank you, Giovanni. Köszönöm szépen, társadalmi úr, kedves Giovanni. Lezártuk az e, a meghallgatás első részét, illetve a harmadik részét, most következik a negyedik forduló, és megadom a szót Ivó Beletnek. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Kanyete, képvis, Kanyete biztos jelölt. Nagyra értékelem azt, hogy, hogy megválaszolta Matthias Króte kérdését az ETS reformmal kapcsolatban, és a piac stabilitási reformmal kapcsolatban ez a két dosszié nagyon fontosan összekapcsolódik. Egy kiegészítő kérdést tennék föl ezzel kapcsolatban ezt az ambíciót hogyan lehet azokkal az akkodalmakkal összeegyeztetni, amelyeket az ipar hangoztat, milyen hatékony garanciákat tudunk adni, tud adni az Európai Unió a legjobb teljesítőknek, a best performereknek az iparban, annak érdekében, hogy a carbon leakage szemben felvegyék a harcot. Köszönöm szépen. Várjuk a választ. Köszönöm szépen. Meg kell ismételnem azt, hogy a miénk a legnagyobb szénpiac. Ez Ebben itt vezető szerepet kell játszanunk, hiszen ránk tekintenek máshonnan, az USA-ból, Kínából, Svájcból is, és a jövőben össze kell kapcsolni a piacokat és ezért nagyon nagy felelősséget jelent. Éppen ezért nagyon hatékonynak kell lennünk, de ne feledkezzünk el az iparunkról sem. Hiszen van egy kulcsfontosságú célkitűzésünk az Európai Unióban, a növekedés és a munkahelyteremtés. Azért, hogy ezt, ezeket a célokat elérjük, a 2%-os beruházási célt is el kell érni. Az újraelosztás rendszerét meg kell tehát kezdeni. Annak érdekében, hogy elkerüljük a kibocsátás áthelyezést. Az Európai Bizottság mm, elemzései szerint az elmúlt két évben nem vándoroltak el cégek Európából azért, mert növekedtek volna az árak. Úgyhogy a leghatékonyabban teljesítő cégek köz további kvótákat kapnak, ingyen kvótákat kapnak, de meg kell néznünk azoknak az országoknak a helyzetét is, amelyekben az erőművek probléma merül fel, illetve amelyek ezt kifejezetten megkívánják tartani. Az új rendszer itt nagyon nagy felelősségünk van, ugye, hogy jó teljesítők legyünk, és ez új rendszernek is ennek szolgálatába kell állni a Garcia Perez képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr az éghajlat és energia politika jelöltje. Ön egy olyan kormányban volt miniszter, amely a spanyol partokkal kapcsolatos jogszabályt jóváhagyta, és ez fél Európa szégyene volt, és a természeti örökségünket is könnyen felszámolhatja minisztere volt egy olyan kormánynak, amely a kötelező érvényű éghajlatváltozásani küzdelmi célokat ellen szavazott, pedig most azt mondja, hogy most pont ezeket fogja ösztönözni. De a tárcáján túlmenőleg ismerje el, hogy nem könnyíti meg a dolgunkat más esetekben sem. Először is eh, például az összes nőt sértegeti. Aztán egy teljesen egyértelmű érdekkonfliktust megkerülve eladja a részesedéseit. És 24 órával a meghallgatás előtt tegnap azt nyilatkozta, hogy extra fizetéseket kapott a néppártól, amikor pontosan ezt az információt elrejtette a parlament előtt több mint három hónapon keresztül. Azt gondolja, hogy erkölcsileg ön alkalmas arra, hogy az Európai Unió biztosa legyen? muchas gracias. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőasszony. Két dolgot szeretnék elmondani önnek. Én eh, mindig, amikor környezetvédelmi miniszter voltam, Koni Hidegárt biztosainak, eh, biztos javaslatainak értelmében szavaztam. Ezt, eh, ez benne van az Európai Tanácsülésének a jegyzőkönyvében is. Mindig ezek mellett javasol, voksoltam. 13 miniszter voltunk, akik eh, síkra szálltunk a megújuló energiák, a tiszta energiák, az energiahatékonyság mellett, és eh, elleneztük a foszilis energiák felhasználását amikor nem voltam semmilyen biztosi posztra jelölt, és nem elhamarkodottan adtam el bármit is, hanem akkor adtam el a részesedéseimet, amikor eh, biztosnak neveztek ki, amikor biztos jelölt lettem. Tehát ebben semmi elhamarkodott lépés nem volt, egyszerűen következetesen és átláthatóan jártam el. Csináltam egy partmenti, egy partokat védő törvényt, amely az európai polgárok érdekeit szolgálja. Olyan polgárokét, akik beruháztak Spanyolországban, ingatlanokat vásároltak a spanyol part vidéken, és egyik napra a másikra, ugye azt egy törvény értelmében ezeket elveszítették volna, védtük az európai polgárok érdekeit. Ez az, amit tettem. És nem titkoltam el semmit tisztelt asszony, semmit sem titkoltam el, mert az önéletrajzomból kiderül, hogy elnöke voltam a, nemzetközi, a Nemzeti Választási Bizottságnak. Ez egy politikai poszt volt. Nem kaptam ezért fizetést, mert képviseleti költségeket, díjakat kaptam, és az első pillanattól fogva a biztosi érdeknyilatkozatomban ez az első pillanattól kezdve szerepelt. Az első napon ez már ott volt, csak hogy tudja, azért, hogy a jogi szakbizottság ezt értékelhesse a spanyol adóhivatal is tud erről. Befizettem az adóimat. Tehát ebből kifolyólag ez egy átlátható tevékenység. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Köszönöm ezt a nyilatkozatát. Ashley Fox a következő. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok Ányete úrnak. Itt vagyok biztosan örömmel hallja, hogy engem nem érdekel, hogy a sógora miből él, mit csinál. Jelen pillanatban 248 közös érdekeltségbe tartozó projekt van, amely a TEN energia része alá esik, a Connecting Europe Facility égisze alá. Ennek igen jelentős költségvetése van, 7 évre vetítve, viszont ez a költségvetés, ez a, ezek a források mégsem lesznek elegendőek a projektek megvalósításához, Érdekelne, hogy milyen kritériumok alapján dönti el, hogy mely projekteket finanszírozza az EU, és melyeket nem. Ezen túlmenően jelen pillanatban nagy figyelem fordul a gázvezetékek javításával kapcsolatos projektekre, hogyan kívánják az elektro- a villamosenergia hálózatot javítani a jövőben a bizottság részéről. Válasz. Az összes projektet fontosnak tartom, amely a tagállamok összekapcsolódására irányul és az, az interkonnektivitásra. Mindezek prioritást élveznek. Igaz, hogy a jelenlegi Connecting Europe Facility, vagyis Európai Összekapcsolódási Eszköz csak közel 5 milliárd, illetve kicsivel több mint 5 milliárd, pontosabban 5,8 milliárd eurós költségvetéssel bír. Én eh, harcolni fogok azért a következő több éves pénzügyi keretről szóló döntéshozatal során, hogy ezek prioritást élvezzenek, ezen felül pedig a következő energiacsomagnál 300 milliós további forrással próbál, forrásokkal próbáljuk majd elérni, hogy ezen projekt, projektek valóban megvalósuljanak. A közösségi érdekeltségbe tartozó projektek kiválasztása során Egy dolog fontos számomra, nem az Európai Bizottság dönt arról, hogy mely projektek valósuljanak meg, és melyek ne. Két regionális csoportot hozunk létre, szabályozókkal, különböző vállalkozások részvételével és az érdekelt körök részvételével. Megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy a projektek milyen hozzáadott értéket hoznak. Számomra azok a projektek a legfontosabbak, amelyek a tagállamok összekapcsolódására vonatkoznak, azt javítsák, valamint energiabiztonságot szavatolnak Európa számára. De nyilvánvalóan ezen regionális csoportok döntenek majd. A regionális keretek között kell működnünk, mint a TNT esetében, mint pedig a közösségi érdekeltségbe tartozó projektek esetében. Ezek tehát nem egyedül a biztos döntéshozatalától függnek, de egy dolog világos, az európai összekapcsolódási eszköz költségvetése nem elégséges, és harcolnunk kell azért, hogy ez változzon, hiszen ezek a projektek megérdemlik a támogatásunkat. Köszönjük, Géuta Bédál. Senyora. Köszönöm szépen. Arias Kanyete úr, az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság támogattak egy villamos energia hálózati összekapcsolási célt, ezt 10%-ban határozták meg, és 2030-ig 15%-ra kívánják növelni. Ha nem sikerül ezt teljesíteni, ez az egyik akadálya az Energia Unió létrejöttének, de egyébként ez veszélyezteti azt is, hogy a 2020-as céljainkat elérjük. Egyes tagállamok, amikor erőfeszítéseket tesznek, hogy elérjék a célt, azt tapasztalták, hogy túlzott kapacitást halmoztak fel a megújuló energiák terén, ugyanakkor nem tudták ezt az energiatöbletet Európa más részeire exportálni tervezi-e azt, hogy az összekapcsolást összeköti az egyéb energiaügyi célokkal, az éghajlatpolitikával, hogy egy egységes és koherens európai keretet hozzon létre? Fontos a hálózatok összekapcsolása, ugyanakkor ez nem tükröződött az eddigi célban, és milyen konkrét célokat, intézkedéseket tervez, hogy ezt az összekapcsolást növeljük? Válasz, az egyik prioritásom az lesz, hogy személy szerint ösztönzöm az összes hálózat összekötetési projektet, kezdve ugye a balti térséggel, és a végén lenne ugye a sor végén az ibériai félsziget, és természetesen Európa más része is. Az összekapcsolódás éppen ezért nagyon fontos lesz a jövőben. De ami a kérdését illeti, ami ugye inkább az, az ibériai félszigetre vonatkozik, valóban mi egy energiasziget vagyunk nagyon komoly fejlesztésre került sor a megújulóenergiák terén, de két probléma merült fel. Nem elég intelligens a hálózat ahhoz, hogy a, az energia töbletet, a termelési töbletet felhalmozza, és nem tudunk exportálni. Jó a kapcsolatunk Portugáliával, de nem tudunk az Európai Unió felé energiát exportálni, nem csak a szomszédos országok felé, mint ugye Egyesült Királyság, Olaszország, oda lehetséges volna exportálni, hogyha összekapcsolódnánk az európai hálózattal. Az Európai Bizottság támogatja a párbeszédet Franciaország, Spanyolország és Portugália között azért, hogy valóra válhassanak ezen projektek. Ahogyan ezt Del Castillo asszonynak már elmondtam, van egy előre haladottabb állapotú hálózat, ugye a francia országi 1400-ról 1800 megawattra akarjuk ezt növelni, de vannak olyan projektek, amelyeknél komoly a késlekedés. Éppen ezért a cél az, hogy a tagállamok között megszülessen a politikai megállapodás, hogy életképes legyen a projekt. Aztán pénzügyi támogatásra is szükség van, hogy eh, ez ugye mindenképpen szükséges, hiszen a magánszektor számára ez nem eh, jövedelmező. A bizottság eh, finanszírozás nyújt abban az esetben, hogyha a piacon ezt nem sikerül megszerezni. És egy szabályozási keretet is ki kell dolgoznunk, biztosítva azt, hogy az összes engedélyt csökkentett időben meg lehessen szerezni. Ez az egyik feladat, amelyet szeretnék foglalkozni, de nem csak az Ibériai félszigettel, hanem az összes az Európai Unión belüli szükséges összekapcsolásra szeretnék kitérni. Miroslav Ransdorf. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, az energia ágazatában vannak természetes monopóliumok, de a jövőben mindenképpen szükséges összekapcsolni az energiarendszereket, a nagyobb rendszereket, a nagyobb struktúrákat és a kisebb struktúrákat is. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsünk a nagy energiahálózatok és a kisebb energiastruktúrák között? Jó, jó, azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsünk először is, a monopóliumokkal szemben kell fellépnünk. Ha valaki visszaél a piaci fölényével, akkor a versenypolitikát illetékes biztoshoz fordulok, hogy ezen versenytorzulást orvosoljuk. De a legjobb módja annak, hogy működőképes legyen a rendszer, az az, hogy egy energia belső piac jöjjön létre. Véglegesítenünk kell ezt. Ehhez az a fontos, hogy először is a harmadik energia csomag végrehajtásra kerüljön, méghozzá teljes mértékben. Másodszorban új intézkedéseket kell foganatosítanunk az intelligens hálózatok terén. A hálózatokat össze kell kapcsolnunk, a határokon átnyúló hálózatokat. Ezt meg kell tennünk, hiszen egy olyan fog, olyan szakaszba kell lépnünk, amikor a középpontban a fogyasztó áll, amikor a ö, mérőeszközök is intelligensek, a háztartási gépek és a verendezések intelligensek, és a fogyasztás optimizálható, amikor a, fogyasztási, fogyasztói hálózatok is intelligensek. Be tudjuk építeni ide a megújuló energiákat, és a hálózatokat integrálni tudjuk. Tehát egymás mellett kell élniük a hálózatoknak, átlátható piacot kell biztosítanunk, és ezt ki kell teljesítenünk. Éppen ezért az Energia Unióval kapcsolatban a bevezetőmben elmondtam, hogy az egyik lényegi fejezet az az, hogy véglegesítsük a belső piacot. Az a szándékom, hogy a mandátumom során kiteljesedjék ez a piac és működőképes legyen, az árak átláthatóak és horizontálisak legyenek, mert hogyha egységes piacot teremtünk, akkor nagyobb lesz a verseny is az Európai Unióban, és konvergenciát teremtünk az árak tekintetében is, csökkentve az árakat. Hogyha azonban a piacok különállóak, elszigeteltek, akkor nem lesz verseny sem, és az árakkal kapcsolatban problémák merülnek fel. Tehát így tudjuk kiteljesíteni ezt a belső piacot. Köszönöm, Claude Turmes következik. Kanyete úr, spanyol környezetvédelmi miniszterként ön támogatta a hidraulikus repesztést, az olajhomokot Kanadában, és a gáznaturál és egyéb nagy és más cégek támogatását fenntartotta, szénerőművek támogatását is fenntartotta, vagy aktívan támogatta ezt, vagy túl gyenge volt az, hogy meg akadályozza. Miguel de Maxolis ez nem valamilyen sógor, nem akárki, hanem az ön üzleti partnere 25 éve, ő családtag. És utolsóként pedig 13 éve folyik egy cég ellen egy adó csalási eljárás, amelynek tanácsadója volt legalábbis tanácsadója volt egy ideig. Mit kíván kezdeni ezzel a Damoklesz karddal? Señor Turmer, yo no sé de dónde saca. Señor eh, Turmes úr, nem tudom, hogy honnan szedi ezt az információt, hogy én tanácsadó voltam. Az érdeknyilatkozatomban szerepel, hogy ügyvéd voltam, ez a hivatásom. Úgyhogy ügyvédként nagyon sok spanyol vállalatnak, spanyol vállalatnak dolgoztam. De nem hoztunk olyan döntéseket kormányzati ciklusomban, mint amilyeneket említ. Az ember vagy veszít, vagy nyer bizonyos időkben. A backloading esetében lehet, hogy nyertem, viszont más esetekben veszítettem, más küzdelmeket elveszítettem. Én környezetvédelmi miniszter voltam, minden projektet alávetettem egy hatástanulmánynak Spanyolországban, és a hatás értékelések között a legszigorúbbakat alkalmaztam Spanyolországban, mindig tudományos kritériumok alapján. Mindig technikai kritériumok alapján, nem pedig politikai kritériumok alapján és ön az olajhomokra utalt. A parlament a bioüzemanyagok kérdésével foglalkozik, ez ugye terítéken van, és a parlament maga dönthet majd ezen témákban. Tehát amikor van egy közösségi szabályozás, amely lehetővé teszi azt, hogy valaki tegyen valamit, akkor egy kormány nem megy szembe ezzel a szabályozással. Spanyolország eleget tesz a szabályoknak, ha pedig nem, akkor az Európai Bizottság majd lépéseket tesz. Biztosként azt fogom tenni, hogy eleget teszek és gondoskodjak az európai szabályok betartásáról. Ha betiltják az olajhomok importját, és ezt meg lehet tenni az európai vagy a WTO szabályok értelmében, akkor ebbe az irányba haladunk el, de jelen pillanatban a bioüzemanyagokkal kapcsolatos irányelv nem tesz különbséget egy, vagy egy, az egyik vagy a másik termék között. Mr. Köszönöm szépen, David Coburn következik. Biztos jelölt úr, ön egyre egyre híresebb lesz azért, mert azt gondolja, hogy a nők intellektuális kapacitás, nem rendelkeznek olyan intellektuális kapacitással, mint a férfiak. Ön szerint az Európai Uniónak miért kellene olyan üvegházhatást okozó gázkibocsátási célt, 40%-os célt elérni, ö, amikor az Európai Unió a globális kibocsátásnak csak 12%-át, az Egyesült Királyság csak 2%-át adja? Ez elképzelhetetlen pénzösszegekbe kerül, a, az eleve már válságban lévő gazdaság számára. A globális ki, kibocsátások globális szinte fognak növekedni, minden kínai vagy indiai polgár szeretne például Ferrari-t. Nyilván ezt a kérdést először a családjával kívánja meg eh, tárgyalni, az elnök elveszi a mikrofonját a hozzászólónak. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over, colleague. Time is over. Mr. Commissioner designate, if I could ask you for the answer. Well, uh... Nos, először is ön, ön nem hisz a klímaváltozásban, ön azt gondolja, hogy szükségtelen erre reagálni. Én azt mondom, hogy igenis van klímaváltozás, a, a hőmérséklet növekszik hogyha csak 11%-a vagy 12%-át adjuk a kibocsátásnak, 40%-at akarunk csökkenteni, ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen szintű a kibocsátásunk. Mások esetleg nem teszik meg ezeket a lépéseket, de a világnak mindig szüksége van vezetőkre. A klímaváltozás elleni harcban is kell, hogy legyen egy vezető, és ez a vezető az Európai Unió. Mi vezető szerepet játszottunk Kopenhágában és minden csúcs találkozon. És Párizsban is ez a szerep vár ránk, meg kell győznünk másokat arról, hogy tegyenek valamit. Könnyű azt mondani, hogy mások sem csinálnak semmit, mi sem csinálunk, mi sem csináljunk semmit. Na de a hőmérséklet növekszik, tennünk kell valamit, a katasztrófa közeledik. a kínaiakat is meg kell győzni arról, hogy ambiciózus célokat fogadjanak el és ehhez az eszközöket is ki kell fejleszteni. Hogyha zöld gazdaságunk lesz, akkor versenyképesek leszünk, munkahely eh, teremtést is el tudunk érni. 4 millió munkahelyet lehet teremteni a környezetvédelemben, a zöld gazdaságban. A 2000 30-as agendát vagy programot, ha betartjuk, akkor az 1 millió új munkahelyet teremt. Tehát fele, vezető szerepet játszó munkahelyeket teremtünk, és zöldebbek leszünk. Az ön országa az egyik legfontosabb vezető szerepet játszó ország versenyképes új innovációkat mutat fel. Nagyon fontos, hogy vezető szerepet játszunk, és innovatívak legyünk. Markus Piper következik. Köszönöm szépen Kányéta úrnak, hogy ilyen átláthatóan és átfogóan tisztázta pénzügyi érdekeltségeit. Azt hiszem, hogy a legkritikusabb kollégákat is meg tudja majd győzni, ami a nők és férfiak közötti egyenlőséget illeti, illetve azzal kapcsolatos álláspontját. Az energiahatékonyságra vonatkozik a kérdésem. Sok tagállam nem tudja az energiatakarékosságra vonatkozó célokat elérni. Részben azért, mert a célkitűzések nagyon részletesek, részben pedig azért, mert a bürokratikus akadályok is igen magasak a tagállamok részéről. Kenyete úr, hogyan tudunk nagyobb rugalmassággal is több ösztönzővel gondoskodni arról, hogy minden tagállam a saját eh, er-, erősségeire tudjon támaszkodni a megújuló energiák, az energiahatékonyság és a széndiokszid kibocsátás területén is, úgyhogy minden tagállam optimálisan tudjon hozzájárulni az európai célok eléréséhez. Köszönöm. Uh, we, we, in order to cope with the... Annak érdekében, hogy a saját célkitűzéseinket el tudjuk érni, a tagállamoknak mind-mind erőfeszítéseket kell tenniük, de ezt okosan kell tenni. Figyelembe véve, hogy a tagállamok milyen kapacitásokkal rendelkeznek, és milyenek a tagállamok jellegzetességei. Nagyon óvatosan kell tehát megközelítenünk az erőfeszítések szétosztásának kérdéseit. Itt van az ETS, az ETS-en belül van egy benchmarking rendszer, amely bizonyos mennyiségeket oszt szét a vállalkozások között, Emellett a tagállamokra vonatkozóan kötelező célkitűzések is vannak. Ami a megújulókat illeti, itt nincsenek kötelező célkitűzések, fontos azonban, hogy az egyes tagállamok vállalos, vállalásokat tegyenek, ezek rugalmasak lesznek, alkalmazkodnak majd az egyes tagállamok fizikai lehetőségeihez, kapacitásaihoz, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol sokkal nehezebb kiaknázni a megújuló energiaforrásokat, mint másokban. Globális szinten azonban elérhetjük a minimális célkitűzésünket, és az energiahatékonyság területén több eszközre van szükség, hiszen ott még a polgárok szintjén is energiát kell megtakarítanunk. Elsősorban az épületek esetében és a fűtés esetében tudunk energiát megtakarítani, ez pedig az egyéni háztartásokat érinti. Itt a tagállamok tehetnek sokat. Fontos eszköz a kezünkben az energiahatékonysági irányelv, Aztán vannak más egyéb irányelveink is, amelyek szintén fontos eszközök, azonban fontos, hogy okos mérőórákat vezessünk be mindenütt. Hogyha ezeket sikerül mindenütt bevezetni, ahol nagy az energiafogyasztás, akkor ezekkel hatalmas különbséget tudunk elérni ugyanis a fogyasztók maguk tudnak majd hatékonyan gazdálkodni az energiafelhasználással. Köszönjük ebbe az Orvíz asszony. Köszönöm, elnök úr. Kanyete úr, a szavak mindenre képesek, és itt nagyon sok szörnyűséget hallottunk, bár én Spanyolországban élve már ismerem, hogy ő milyen politikát folytatott, és ismerem önt. De elfelejtette azt is, hogy a vagyonnyilatkozatát megfelelőképpen töltse ki, amikor a spanyol kongresszusban volt képviselő. Kanyete úr, szankcionálni fogja Spanyolországot abban az esetben, hogyha a 20%-os célkitűzés nem tűzi el 2020-ig, amikor az öntámogatásával tette tönkre a megújuló energiák ágazatát, azért mert a nemzeti kormány ezt akarta, és igazságtalan módon hivatkozott egy olyan deficitre, amelyért, eh, amelyért illetékes, és milyen javaslatot fog kidolgozni, hogy a tagállamok önálló fogyasztását eh, ösztönözze. Nagyon sok akadályt támasztott ez ennek az útjába Spanyolországban. Köszönöm. Kezdve az első kérdésével, a spanyol kongresszusban semmilyen adatot nem rejtettem véka alá, mindent közzétettek, és ezt önök a sajtóban is olvashatták, mert minden sajtóorgánum erről cikkezett, és hogy milyen szörnyűségeket említett, az energia, megújuló energiákat túlzott támogatásban részesítették, a spanyol költségvetés azonban ezeket nem tudta megfizetni, mert a deficitet végül a fogyasztók fogják megfizetni, vagy úgy, hogy növekednek az árak, vagy pedig, hogy az adósság felhalmozódik és a 20%-os célkitűzés lehet, hogy önnek nagyon megfelelőnek tűnik, ugyanakkor az államkassa ezt nem tudta volna finanszírozni. Én pedig egy támogatási rendszert szeretnék, amely piacorientáltabb, nem annyira rendkívüli állami támogatások alapján akarom ezt, és az egész Európai Unióra ki szeretném terjeszteni. Ha én biztos leszek, az közösségi jogszabályokat akarom érvényesíteni, és szankcionálni fogom a spanyol államot és bármely más tagállamot, amennyiben nem tesz eleget az előírásoknak. De megnyugodhat, mert Spanyolország a 17 16,1%-ot eh, ért el 2013-ban, és hát 20% a cél nem halad rosszul, az egyik legjobban haladó állam, úgyhogy eh, egyáltalán nem sereghajtó. De a 2020-as célokat, ha nem sikerül elérni, akkor meg kell majd hozni a vonatkozó döntéseket. Először is meg kell állapítani, hogy miért nem sikerült a célt teljesíteni, és támogatni kell a tagállamokat, hogy elérjék a célt, mert a bizottság nem azért van, hogy szankcionáljon, hanem hogy együttműködjön a közösségi célok elérésében. De ha végül vannak tagállamok, amelyek a közösségi jogszabályokat nem, nem alkalmazzák, akkor, ne, akkor biztos lehet abban, hogy szankciókban részesülnek. De én nem Spanyolországot képviselem, hanem 500 millió európai állampolgár érdekét. Ez a kötelezettségem, ez a feladatom, és ezzel fogok foglalkozni, amennyiben megerősítik a kinevezésemet, és bizalmat szavaznak nekem. Karik Duncan. Duncan képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kanyete úr, Kócia nagyon fontos energia eh, előállító, mind a megújuló energiaforrás, mind a hidrokarbon eh, eh, erőforrás tekintetében. Nagyon fontos, hogy megadja, hogy milyen ütemtervet kíván bevezetni, és milyen költségvetési sorokat kíván ezekre a célokra elkülöníteni. Ami a hidraulikus repesztést illeti, azt szeretném kérdezni, hogy mit eh, kíván tenni annak érdekében, hogy az tagállamok eh, megtartsák, betartsák eh, azokat a kereteket, amelyekben európai szinten Megáll, amelyben megállapodtunk, a bizalom megmaradjon ez iránt, mert ez nagyon fontos, mert ezek az, új, ezek az energiaforrások egy fontos hidat képezhetnek az új energiaérához. Köszönöm szépen! Az offshore gerinchálózat az egyik legfontosabb projekt. Mindent megteszek annak érdekében, hogy hogy az ilyen típusú projekteket támogatni tudjuk. Tudom, hogy az e, pénz véges, de további forrásokat próbálok mobilizálni. Az interkonnekció is ugyanilyen fontos, úgyhogy ezekre is külön odafigyel, oda fogok figyelni. Jelen pillanatban nincs integrált energiapiac, de nem adhatjuk föl ezt a projektet. A regionálisan integrált piacokból kell kiindulni, ezeket kell tovább fejleszteni, és így eljutni a valódi integrált energia belső piachoz. Nagyon jó példák vannak, például az Energia Platform, amely a Benelux államokban és Franciaország, Németország részvételével működik, ez egy fontos gerinchálózat, illetve a balti interkonnekció is létezik. A regionális megközelítést erősíteni kell, és aztán ezt kell globális szintre emelni, összekapcsolni nem csak egy energiatípust, hanem több típust is, gáz, energia, stb. És így lehet elérni a belső piacot. Ami a palagázt illeti, ezt még egyszer elmondom, meg fogom vizsgálni, hogy ez hogyan működik eh, rendszer szinten, és ennek, ennek a tudásnak a birtokában fogom jóváhagyni a jogszabályi kezdeményezéseket. Köszönöm szépen. José Ignacio Carrea következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az írásban adott eh, válaszában említette azt, hogy a közlekedési ágazatoknak is hozzá kell járulniuk az üvegházhatást okozó gázok eh, csökkentéséhez. Ugyanakkor a, közleked, a légi közlekedés és a tengeri közlekedés problémákat jelent. Ez egy, ezek megoldása egy első lépés lenne, de nem sikerült eddig a célokat elérni. A légszennyezés a tengeri közlekedés miatt nagyon komoly hatással van az egészségre és az éghajlatra is. A légi közlekedés területén a, ott van ugye a kibocsátás kereskedelmi rendszer. Szeretném tudni, hogy kíván-e valamilyen lépést tenni annak érdekében, hogy nagyra törőbb módon szabályozzuk a tengeri közlekedésben a célok elérését. Nem szabad diszkriminálni globális szinten. Hogyan kívánja a nemzetközi tanácskozásokat előmozdítani a légi közlekedésben 2016 után, hogy ez is hozzájáruljon az éghajlat változása kapcsolatos célok eléréséhez. Muito obrigado. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdést vetett fel, hiszen az összes ágazatnak hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ugye vannak bizonyos ágazatok, amelyek különböző mértékben járulnak ehhez hozzá. Említette a légi közlekedést, erre vonatkozik az ETS rendszer és a közösségen belüli rendszer. Viszont ami az Európai Unión kívüli térségeket illeti, ott voltak bizonyos problémák, és ennek a témakörnek a szabályozását úgy kell megoldanunk, hogy a Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet, az ICAO képes legyen globális intézkedéseket kidolgozni a piacra nézve. Ha sikerül ez 2016-ban, az ICAO konferencián, akkor nekünk nem kell külön szabályoznunk, de abban az esetben, ha a, a globális piacra vonatkozó intézkedés nem születik meg, az ICAO nem képes ezt meghozni, ezt a döntést, akkor vissza kell térnünk az előző irányelvre. Önök és mi együtt kell, hogy döntsünk arról, hogy ezt teljes mértékben alkalmazzuk, úgy, ahogy volt, vagy módosítunk, módosítjuk. Mindenesetre várnunk kell 2016-ig, hogy megnézzük, hogy mi történik a nemzetközi légi közlekedést szabályozó szervezeten belül. Ami pedig a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet, az IMO-t illeti, ott is foglak, fognak majd foglalkozni ugyanezzel a kérdéssel. Az igaz, hogy mi egy monitorozó rendszert, egy jelentéstételi rendszert kidolgoztunk, megnézzük, hogy mennyire szennyezőek, mennyire szennyeznek a hajók, de még mielőtt egy szabályzatot dolgoznánk ki, meg kell ismernünk azt is, hogy milyen a kibocsátás helyzete. És amennyiben az IMO nem hoz szükséges döntéseket, akkor nekünk kell tanulmányoznunk azt, hogy európai szinten meghozzuk ezeket. De a nemzet, a közlekedés és a tengeri közlekedés esetében ugye globális problémáról van szó, amely globális választ tesz szükségessé. Köszönöm szépen, Szilba Pietikainen. Thank you. Köszönöm szépen. Kérem, itt vagyok. Kérem, javítson ki, hogyha tévedek, de én úgy értettem, hogy ön nagyon fontosnak tartja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és az éghajlatváltozást nagyon sűrűs fenyegetésnek éli meg az emberiség számára. Emellett a stabilitási eh, tartalék mellett is sikra kíván szállni, harcolni akar egy működőképes LTS rendszerért, és eh, olyan energiaárakért, amelyek versenyképességé válunk. Emellett vállalást tesz a pán-európai intelligens hálózatok mellett, egy ambiciózus éghajlatvédelmi megállapodás mellett és a megújulók mellett is. Szeretnék azonban többet hallani öntől, hiszen tudjuk, hogy már most is másfél bolygónyi energia, illetve erőforrást használunk, és ilyen módon haladva az elnök félbeszakítja felszólalót. Sajnálom, sajnálom asszonyom, mondja az elnök. I would like to ask you for the answer. Kérjük a választ. Mr. Chairman, I didn't answer the question when we referring to, to... Nem értettem egészen, hogy mire is vonatkozott a számadat, amit idézett. The question is, how would you... A kérdésem tehát a következő. Hogyan kívánja segíteni, elősegíteni a környezetbarát növekedést Európában? Köszönöm szépen, asszony. Inkább angolul folytatom. friendly growth. Hatalmasak a lehetőségeink a környezetbarát növekedés területén sok-sok ágazatban. Először is itt vannak a megújulók. A megújulók jelentette lehetőségek. A megújuló energiákat továbbfejleszthetjük Európában, és az ágazatokat is segíthetjük a megújulók alkalmazásában, új technológiák kialakításával. Már most is itt van a fotovoltaika és más egyéb technológiák, amelyekkel kiaknázhatjuk a megújuló energiaforrásokat, de itt van a széndiokszid leválasztás és tárolás, ez is egy olyan technológia, amelyre szükségünk lesz a jövőben, ki kell azt alakítanunk, és akkor új munkahelyeket teremthetünk, amelyek hozzájárulunk az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdasághoz is. Az energiahatékonyság is sok-sok lehetőséget rejt. Fontos, hogy a, az építőipar területén tegyünk valamit. Jelen pillanatban az épületek 1%-át alakítjuk át évente, hogy energiahatékonyabbá váljanak, és itt sok-sok munkahely vész el, mert túl alacsony ez a százalékos arány. Sok zöld növekedést idézhetünk elő azáltal, hogyha ezen a téren gyorsabban haladunk előre. Aztán itt van az eco-design, ez egy nagyon jó eszköz, és az eco-labeling hasonlóképpen jó eszköz a kezünkben. A zöld növekedést sok területen előmozdíthatjuk. Már most 4 millió munkahely létezik, még több munkahelyt teremthetünk a zöld ágazatokban, csak a politikai akaratra van szükség, amely ezt elősegíthetjük. Simona Bonafé. Köszönöm szépen, elnök úr. elhangzott az, hogy 300 milliót kellene beruházni, és ezt lejegyeztük, tudomásul vettük ezt a célkitűzést, és örülnénk, ha megvalósulna. A megszorító politikát most már végre magunk mögött kellene hagyni, és ilyen kulcsfontosságú ágazatokba beruházni. Ami ezt a 300 milliót illeti, a zöld munkahelyek teremtésére kívánjuk ezt elkölteni. Milyen hat és hatással lesz ez az energiahatékonyságra, a megújuló energia, energiákra, és felmerül az a kérdés is, hogy ezzel kialakíthatók-e ezek a zöld hálózatok, amelyeket tervezünk? Először is azt szeretném elmondani, hogy nagy lehetőségünk van most az új bizottsággal. Ki kell használnunk a beruházási lehetőségeket az energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. Ugye ott vannak a strukturális alapok, valamint a közösségi költségvetés mert ugye itt van a mainstreaming az összes intézkedés esetében, tehát ugye az összes intézkedés 20% az éghajlatváltozás elleni küzdelemre kell, hogy forduljon, és ez össze kell, hogy kapcsolódjon a megújulni a forrásokkal. Tehát az első feladat a bizottságnak az, hogy garantálja, hogy a tagállamok kihasználják a strukturális alapok nyújtotta lehetőségeket, és mozgósítsák a kellő forrásokat az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Az első információk birtokában amelyek ugye a 2014-től 20-ig terjedő csomagra vonatkoznak, az az, hogy az első évben, ugye 2014-ben az alapok kihasználtsági aránya eddig 12 százalék az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Tehát amikor a partnerségek és a greening kapcsolatos projektek elindulnak, akkor ezen az értéken túllépünk. A bizottságnak az Európai Beruházási Bankkal is együtt kell működnie, új finanszírozási forrásokat, módokat kell találnunk, új projektkötvényeket, a magánszektor támogatását is meg kell szereznünk, és a 300 milliárdos csomagon belül az energia, valamint az energia hatékonyság és a megújuló energiák nagyon alapvető támogatásban kell, hogy részesüljenek. Úgyhogy az Energia Unió illetékes alelnök koordinációja és a többi biztos együttműködése meg kell, hogy szerezze ezt a támogatást. A Juncker csomag, ugye a struktúrás alapok, az Európai Beruházási Bank az, ez mind együtt meg tudjuk tenni a zöld növekedés felé való elmozdulást. Köszönöm szépen, Flavio Zadonato. Mr. Paul Rubik, first of all. Nem, elnézést, Paul Rubik következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is sok szeretettel köszöntöm a biztos jelöltet, és büszke vagyok rá, hogy van itt valaki, aki a, aki a szakmából jön, szaktudással érkezik ide, és ez jó a parlamentben, a parlamentnek ez hasznára válhat. Az én kérdésem azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyeket a termelés és a fogyasztó védelmi oldalon lehetne bevezetni. Hogyan lehetne a fogyasztó biztonságát erősíteni, főleg a a háztartásokban, hogy az energia megfizethető legyen, az energia szegénység nagy probléma, és mi a helyzet a decentralizációval az energiaellátásban. Az intelligens technológiák területén milyen új kezdeményezéseket tervez bevezetni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdését. Először is azt gondolom, a, hogy hogy intelligens gerinchálózatokat és intelligens mérőket kell órákat kell kifejleszteni. A fogyasztóknak képesnek kell lenniük szabályozni ezt, hogy mennyi energiát fogyasztanak. Nagyon fontos az adatvédelem is ezen a területen, hogyha a fogyasztó úgy dönt, hogy saját energiát termel, és ezzel kapcsolódik az energiahálózathoz. Ez fontos, ezt is szabályozni kell. Bizonyos jogszabály kezdeményezéseket kell indítani európai szinten, minden tagállamnak más a megközelítése. Ez az egyik legfontosabb hozzáadott érték európai szinten, hiszen szabályoznunk kell azt, hogy hogyan termelheti valaki a saját energiáját, és hogyan kapcsolódhat, vagy táplálhatja ezt be a hálózatba. A fizetés szintje hogyan integrálódik, tehát ez, ez nagyon fontos. Az energiaszegénység, akik nem férnek hozzá az energiához, ezt a problémát is meg kell oldani a sebezhető e, csoportokat azonosítani kell. A tagállamok e, között hatalmas különbségek vannak, itt nagyon nehéz közös európai szabályozást elfogadni, de világos, hogy vannak a lakosságnak bizonyos e, szegmensei, ahol valóban mindennapi probléma az energia a számlák kifizetése. Hogyan lehet tehát például támogatni a szigetelést. Ezeken a, ezen a területen lehetne gondolkodni és európai jogszabályokat kidolgozni. Köszönöm Kanyete úrnak. Zanonától képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem egy kicsit másra vonatkozik, mint az, amit eddig hallhattunk. Még mindig nincs integrált villamos energiapiac Európában. Az európai energiapiac harmonizálása révén egy rugalmasabb, versenyképesebb piacot akarnánk létrehozni, amelynek a célja, hogy a fogyasztó számára jobb szolgáltatást tegyünk hozzáférhetővé, megfizethetőbb áron, de sajnos ez nem így történt. Itt vannak a vízerőművek, itt van az energetikai mix, amely már régóta jelen van Európában, illetőleg a vízenergia felhasználása régóta az európai energiamix része. A villamos energiatermelés 16%-át teszi ki például. Európában a vízerőművek esetében koncesziókról beszélhetünk, és hatalmasak a különbségek egyik tagország tagállamról a másikra tekintve semmiféle garancia nincs arra, hogy azok az országok, amelyek liberalizálni kívánják a, ezeket a piacokat, az elnök beszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen a kérdését. A harmadik energiacsomag egyik eredménye az volt, hogy a szabályozók egyre függetlenebbek a különböző tagállamokban. Továbbá kitűnő az együttműködés az európai szabályozók között. Tehát haladunk egy európai szabályozás felé. A különböző szervezetek által, amelyek az európai szabályozókat alkotják. És ugye ott vannak a hálózatkezelők. Tehát különböző megállapodások által keresünk a harmonizációt, dolgozunk ezen a harmonizáción. De az is igaz, hogy a piac nem integrált, nem egyenlőek a szabályok, és például a hidroelektro, a vízenergiai engedélyek esetében kifejezetten és kizárólag nemzeti a hatáskör. Tiszteletben kell tartani ugye a szubszidiaritás elvét, az arányosság elvét, és a hatékony jogszabályozás célját. Tehát osztom én is a nézetét, számomra is aggodalmas ez, de meg kell vizsgálnunk, hogy az európai szabályozás nagyobb értéket képvisel, vagy csak több bürokráciát jelent. Van egy alelnökünk, aki akinek a feladata a jobb szabályozás biztosítása Európában, úgyhogy nagyon körültekintőek kell legyünk. Közösségi szinten csak azt szabad szabályoznunk, amit nemzeti szinten nem tudunk megtenni. Ennél nem többet és nem kevesebbet, ha van egy közösségi eh, érték. A belső piac felé való lépés eh, fontos, kellene egy integrált rendszer, harmonizált árképzés, az energia szabadon áramolhat, és nagyobb a verseny mm, az egységes piacon. De a közösségi jogszabályok meghozatalával nagyon körültekintően kell eljárnunk, mert az arányosság elvét és a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani. Ezek alapvető fontosságúak, hogy az európai polgárok bízzanak az európai intézményekben. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a Pilar Ayuso. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr. A jogi bizottság eh, már eh, megerősítette, hogy eh, önnek nincs érdekkonfliktusa, és az illetékes bizottság szavát hallottuk. Itt azonban nem erről van szó. Vannak a baloldalon olyan ágazatok, olyan szektorok, amelyek sokkal inkább érdeklődnek a politikai családja iránt, és újból és újból ugyanazokat a szlogeneket említik, holott tudjuk, hogy ön kompetens és alkalmas erre a posztra. Itt arról van szó, hogy meg kell ítélnünk azt, hogy alkalmas-e Európa szembenéz bizonyos gáz ellátási nehézségekkel egyes tagállamokban. Szeretném tudni, hogy ön szerint a külső energiapolitikát hogyan kell a következő években alakítani, és a külső határokon milyen további lépésekre van szükség, és milyen új útvonalakat lehet feltárni. Köszönöm szépen. Én azt kívánnám, hogy a déli áramlat folyosója valóra váljon, megvalósuljon, mert ez abszolút biztosítékot adna abban a tekintetben, hogy a közösségi jogszabályozás érvényesül. Tehát ez nagyon kívánatos lenne, de ezt a déli folyosót, ezt elkerülhetetlenül meg kell valósítanunk, és a magánszektor is a lehető leggyorsabban meg kell, hogy építse ezt a másik folyosót az ellátás biztonságának szavatolásáért. És aztán ott van a kapcsolódás ugye a balti országokkal, ez is nagyon fontos, és talán szinkronizálni kell a balti rendszert az európai rendszerrel. Ez költséges, de szükséges is, mert az energetikai függetlenséget biztosítja a honos eh, energiaforrásokat és eh, a megújuló energiaforrásokat eh, a hálózatok képességétől függve kell ösztönöznünk, mert így akkor kevesebbet kell vásárolnunk, kevésbé függünk a gáz szolgáltatóktól, tehát ki kell használnunk azokat a lehetőségeket, amelyeket a cseppfolyósított földgáz biztosít, és a habokat ki kell dolgozni, a központokat Európában, de nem függhetünk attól, hogy van egy konkrét szállító vagy egy adott termék, mert hogyha egy válság következik be, és a ö, teszteket végre kell hajtanunk, akkor kérdés, hogy ősszel mi lesz a helyzet. A vásárló kapacitásunkat fejleszteni kell, hiszen Európa nagyon jelentős importőr lehet, de biztosként, amennyiben az európai vállalatok létrehoznak közös vásárlói beszerzési platformokat, és teljesül az európai jogszabályozás, illetve a WTO által hozott szabályok, a versenyszabályok, ezeket a döntéseket nem fogom támogatni. Szerintem Európa jelentős mértékben tud javítani a lehetőségein. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Jöttek Gutelán következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt. Ami a reszortját illeti, ön vezető szerepet játszik majd a klímaváltozás elleni harcban, klíma és energia kérdésekben tárgyalásokat fog folytatni. Ami a biztonságot illeti, kérdezem, hogy a kötelező érvényű, ambíciózus célkitűzéseket tartja a szem előtt, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy hatékonyabban használják az energiát és a megújuló energiaforrásokat. A tengeri, tengeri kérdéseket is felvetettük. Itt valami előrelépést tervez-e? Elég passzívan válaszolt a dolgokra Nagyon sok nőt érdekel az, hogy mit gondolt akkor, amikor a nők intellektuális képességeiről nyilatkozott. A tengeri politikával kezdeném. A probléma az, hogy meg kell néznünk, hogy a kibocsátások szintje milyen, még mielőtt a csökkentésről vagy a plafonokról jogszabályokat hoznánk, meg kell néznünk, hogy a kibocsátások milyenek. Tehát amit eddig az Európai Unió létrehozott, ez egy intelligens rendszer, egy monitorozó rendszer, egy jelentéstételi rendszer, amely alapján megállapítjuk a kibocsátások szintjét, és ezeket ellenőrizzük, és ezt követően képesek leszünk arra, hogy döntéseket is hozzunk. De mivel a tengeri közlekedés és szállítás egy globális probléma, hiszen az összes tengert érinti, egy globális jogszabályra van szükség, amely az egész hajóflottára vonatkozik, amelyet ugye érint majd ez a döntés. Tehát a Nemzetközi Tengeri Szervezet, az IMO a következő ülésén megvizsgálja azt, hogy hoz -e döntést ebben az ügyben vagy sem. Ha nem hoz döntést, akkor európai szinten ezt megtesszük, mert számunkra is fontos, hogy a hajóink energetikai szempontból hatékonyak legyenek tehát nyomon követjük ezt. Ami pedig a biztonsági célokat illeti, az én célom az, hogy az ellátás biztonsága érdekében minden fronton dolgozzak, azért, hogy az összes tagállam számára az ellátást biztosítsuk. Most a probléma Ukrajna miatt következett be egy geopolitikai konfliktus Ukrajna és Oroszország között. Ez egy nagyon konkrét eset, de a földközi tenger déli térségében a stabilitás, a geopolitikai helyzet máskor idézhet elő problémát. Ezért nagyon fontos, hogy visszafordítható legyen az áramlás. Össze köttetési rendszerekre van szükség, és szolidaritásra, régióközti együttműködésre. Ez persze nagyon időigényes, de az ellátás biztonsága elsőbséget kell, hogy élvezzen egy olyan Európai Unióban, amely versenyképes akar lenni. Henna Virkunen. Köszönöm, Henna Virkunen következik. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kányete úr, tudjuk, hogy jelen pillanatban a klímaváltozásra és energiára vonatkozó viták két különböző platformon folynak. A klíma és energia e, politika a nagy képből e, hiányzott. De ezt a két dolgot nem lehet elválasztani. Annak érdekében, hogy az Európai Uniót versenyképessé tegyük, biztosítanunk kell, hogy a vállalkozások hozzáférjenek a megfizethető, de energi- környezetbarát e, energiához. Juncker bizottságában a az energiát és a klíma témát összehozták, összekapcsolták, ez javíthat a helyzeten. Ön novemberben kezdeni el a munkáját. már hangsúlyozta a zöld növekedés és a munkahelyek kérdését. Ön szerint melyek lesznek a, leg, a következő lépések? Yes, please, an answer if you understood anything. No, no. No, I understand Sorry about that. Because asked me whether... Kérjük a választ, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy Európában a kiszámíthatóság eh, megvalósuljon, hogy tudják, hogy milyen jogszabályokat eh, kell betartani. A beruházóknak ez nagyon fontos. Ahhoz, hogy pénzt ruházzanak be egy projektbe, tudniuk kell, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk. Ez azt jelenti, hogy, hogy októberben elkezdjük, vagy novemberben elkezdjük a munkát, hogyha a 2030-as csomagot elfogadjuk, akkor el kell kezdeni az együttműködést a parlamenttel. Önöket mindenképpen szeretném bevonni ebbe a párbeszédbe, hogy lássuk a, a, az ETS reformját, a jobb megtakarítások reformját, és az energiahatékonyság irányelvben milyen módosításokat kell bevezetni, hogyan lehet a tagállamok elkötelezettségeit meghatározni, hogyan lehet az új kormányzási rendszert kialakítani. Tehát a legfontosabb minden érdekelt és szerepvállaló részt vegyen ebben. És hogyha ez így lesz, és megvalósul a klímaváltozási politika mainstreamje, és a Juncker bizottságban a lehető legnagyobb összegeket különítjük el erre, akkor tudjuk, hogy jó úton haladunk. Nagyon fontos, hogy a beruházások, akár megújuló energiaforrásokba, akár más területeken nagyon sok projekt lesz, és akkor megkezdődik a munka, és megkezdődhet a növekedés. Ez hatalmas lehetőség. Hogyha a vezető szerepet játszunk a zöld technológiában, az alacsony szénkibocsátású projektekben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a világ többi része követni fog bennünket. Tehát nekünk mindig is vezető szerepet kell játszanunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon sajnálom, hogy meg kell szakítanom önöket, de ha véges az időnk. Tereza Griffin következik. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Bár ő nemrégiben eladta az olajipari részvényeit, Mindezek ellenére azonban ön ezek vállalkozások élén állt, hálózatot épített ezen tisztségében, és erős kapcsolatokat épített ki az olajipari ágazattal. Hogyan kíván ennek tükrében objektíven eljárni majd az olajipari ágazattal szemben, és másodszorban Európa sok részén nőnek az energiaárak, ezáltal hatalmas nyomás nehezedik a szegényekre és a kiszolgáltatott társadalmi rétegekre. Senkit sem lenne szabad arra kényszeríteni, hogy a között válaszon, hogy fűt-e, avagy eszik-e. Ön érintette az ezzel kapcsolatos kérdéseket, de milyen konkrét javaslatokat terjesztene elő biztosként, hogy az energia, energetikai szegénység ellen fellépjen és végezetül? Kérem, tisztázza, mire is gondolt, amikor azt mondta, nehéz vitát, vitát folytatni férfiak és nők között, ezzel utalva a nők intellektuális képességeire. Köszönjük. Kérem a biztos jelölt válaszát. I have no problems of debating with women. Semmi gondom nincs nekem azzal, hogy nőkkel vitázzak, ezt ma délután is láthatták, de már elmondtam, hogy ez egy hiba volt a részemről a múltban, és már elnézést kértem érte. Elnézést kértem érte, de láthatják, hogy zajlik itt a vita, tehát vitázhatunk egymással, semmi gond. Most pedig eh, a tematikus kérdésekre térnék ki. Európa történetében az egyik legsikeresebb eh, vállalkozás eh, részvényeit, leghíresebb vállalkozás részvényeit birtokoltam, mindazonáltal azonban a zöld energiákat támogattam. A zöld frakcióhoz tartoztam, és a zöld energiát támogattam. A tiszta energiaforrásokat így jártam el a múltban, így lesz a jövőben, és semmilyen összeférhetetlenség nincs itt. De hát itt van a biztosok magatartási kódexe, ha valamilyen gond adódna, ez a kódex elmagyarázza, hogy mi is a teendő, hogy a probléma merül fel. És végül a kiszolgáltatott fogyasztói csoportokra vonatkozó kérdés, ez egy nagyon fontos probléma. Jelen pillanatban az a kulcskérdés, hogy milyen megközelítést alkalmazunk az energiapolitika területén, vagy a különböző szakpolitikai területeken összességében kellene ezt a problémát megközelíteni. Az energiapolitika területén a legjobb megközelítés az intelligens mérőórák bevezetése, hogy megfelelőbb legyen az árazás, és fontos, hogy az épületek is megfelelőek legyenek, hogy kevésbé legyen drága az épületek fűtése. És amikor épületek felújításáról van szó, akkor fontos, hogy az állam azokat támogassa, amelyek, azokat a rétegeket, amelyek elesetebbek, hogy támogassa az ő esetükben ezen épületek felújítását. Támogata, támogatni kell ezeket a kiszolgáltatott csoportokat, de a támogatás módja az, amely mérvadóét. Köszönjük, François Grosztet! Merci beaucoup. Euh, la femme que je suis. Köszönöm szépen. Ugye látszik, hogy nő vagyok, <coughs> eh, és eh, Juncker úr jót tett akkor, nőként mondom ezt, amikor önre bízta ezt a, a reszortot, hiszen egyértelmű, hogy felkészült, ebben el tudja végezni a munkát, elkötelezett európai. Az előző meghallgatások során nem volt mindig az a benyomásunk, hogy valaki annyira kompetens lenne, mint amennyire man, ön kompetens. Tisztelt biztos jelölt! a szénmentes, a kibocsátásmentes gazdaságban nagyon fontos szerepet játszik a széndiokszid tárolása. Az Európai Unió úgy döntött 2014-ben, hogy 300 millió euróval finanszíroz egy projektet, mi pedig a széndiokszid befogását és, és tárolását. Ön Ön nem beszélt erről az energiatárolásról, amely pedig rendkívül fontos. Let's, uh, I think that the problem of uh, carbon capture Nos, ami a széndiokszid tárolását illeti, befogását és tárolását illeti, ez nagyon fontos szerepet játszik az elkövetkezendő időszakban a szén és a lignit nagyon sok ország energiagazdaságában elengedhetetlen. Ezért ki kell dolgoznunk ezeket a CCS technológiákat. Persze ez egy dolog, hogy mikorra érünk el ezzel piacképes állapotba. Azonban Eh, azonban ez eh, egyes elsődleges próbálkozások eh, kudarcot vállaltak, vallottak, de még várjuk azt a fázist, amikor piacra lehet lépni ezzel a technológiával. Ez egy olyan projekt, ebbe igaza van, amely 300 millió eurót kap, és vannak olyan tagállamok, amelyek támogatják ezt a projektet. Különös tekintettel az Egyesült Királyságra támogatja az Egyesült Királyság például ezt a projektet, és vezető szerepet játszik ebben a technológiában. Úgyhogy elkötelezett vagyok ezen projekt támogatása mellett, e, és ennek a fejlesztése mellett, a finanszírozása mellett mobilizálni fogom a forrásokat, hiszen a szén fontos energiaforrás. Ami a tárolást illeti, ez nagyon e, nagy probléma e, lehet, hiszen ez nagyon költséges, azonban vannak olyan projektek, amelyek ezt az elemes tárolást teszik lehetővé, és ennek a fejlesztése folyik most Európában. Tehát itt további gondolkodásra van szükség. Ez a következő kutatási fejlesztési programba e, tartozik. Jó lányan következik. Kányete úr, egy politikai és egy személyes jellegű kérdésem is lenne. Ön többször is elmondta, hogy biztosként semleges lesz, ami az energiaforrásokat illeti, fracking, hidraulikus tepesztés, olajkitermelés, szénerőművek. Hát energetikai biztosként ez egy jó hozzáállás, de az éghajlatvédelem szempontjából nem az Európai Uniónak ugyanis az energiavédelem jegyében el kell távolodni a foszilis energiahordozóktól. Itt tehát egy összeférhetetlenséget látok, és tartok tőle, hogy a nagy a lobby nyomás, akkor a rossz oldalon áll majd sokszor. Ez volt a személyes kérdés, most pedig egy politikai, illetve ez volt a politikai, most egy személyes következik. Ön beszélt a biztosok magatartási kódexéről, amely szerint önnek függetlennek kell lennie, ö, családjának is, a családja sem befolyásolhatja önt funkciója ellátásában. Igaz-e az, hogy az ön sógorának részvényei vannak, és ebben az esetben Juncker úr önt megkérne arra, hogy álljon el a biztosi funkció betöltésétől. Köszönjük, az idő lejárt. Kérem a biztos jelöltet, hogy válaszoljon. Leinen úr. Ami az atomenergiát illeti, illetve a frackinget, elmondtam az atomenergiával kapcsolatosan, hogy mindenképpen a nukleáris biztonságot, illetve az atomenergiával kapcsolatos biztonságot szeretném szavatolni, ez az én vállalásom az európai polgárok felé, ez az én feladatom. Ami a hidraulikus repesztést illeti a bizottság bizonyos ajánlásokat fogalmaz majd meg, és szükség esetén különböző szabályokat fogunk kialakítani, ha erre szükség van. Ami pedig az egyebeket illeti, teljesen átlátható módon szeretnék működni, hogyha biztos leszek, látható lesz az interneten, hogy mikor, kivel találkozom, milyen személyekkel, milyen vállalatokkal, mely, lobbik, mely lobbival, mindig látható lesz, hogy kivel találkozom és milyen célból. Teljesen átlátható módon fogok működni. És már elmondtam, hogy bár nem volt szó összeférhetetlenségről, logisztikai vállalatról volt szó, sem én, sem a feleségem, sem a fiam nem birtoklunk részvényeket semmilyen vállalatban. Ennyi. Én az európai polgárok érdekeiért fogok harcolni, a megújuló energiákért, és ami pedig a széndiokszid kibocsátást illeti, illetve a szénerőműveket, vannak olyan országok, mint Lengyelország, amelyek valós problémákkal köz, küzdködnek. Szükség van a szénleválasztás és tárolás technológiájának kialakítására annak érdekében, hogy az erőművekben felhasználható legyen a széndiokszidból kinyerhető szén. Ezért fogom támogatni a leg korszerűbb technológiákat. Nem sikerül nyilván az energetikai mixet egyik napról a másikra megváltoztatni. Középtávon még szükség lesz a foszilis energiákra és a szénre. A, az atomenergia és végül majd a megújulók felé fogunk elmozdulni, de addig még meg kell oldalunk a fennmaradó időben a helyzetet. Köszönöm. Köszönjük. And the last... Az utolsó kérdés Herbert Roy részéről. úgy tűnik, hogy nem e, a nemzetközi olajipar e, képviselője van itt, hanem egy kis vállalkozás, 50 munkavállalót foglalkoztató kis vállalkozás korábbi vezetője. Itt fel sem merülhet az érdekkonfliktus, tehát de eladta mégis a részvényeit, ő és a felesége és még a fia is, most már a nagymama, a nagypapa és a sógor van soron, egyesek szerint most már azért lassan ez túlzott, és nem felel meg a tényeknek. Másik dolog, két kérdésem lenne. Hogyan kíván klímaváltozás ellen harcolni és versenyképességet erősíteni a megfizethető árakat és a fogyasztó biztonságát? És hogyan, mit tehet annak érdekében, hogy elkerülje Oroszország részéről a gázszállítások megszüntetését, felfüggesztését? Köszönöm, várjuk a választ. Köszönöm, Royl úr. Először is utolsó kérdésével kezdeni. Nyáron egy nagyon fontos stressztesztnek vetettük alá az Európai Uniót az ukrajn, ukrán válsággal kapcsolatban. Tehát, hogy mi történne, hogyha megszűnnének a gázszállítások. Itt az intelligens forrás diversifikáció, ellátás diversifikáció nagyon fontos. A jövőben tovább kell folytatni ezt a diversifikációt. A déli folyosót ö, ki kell teljesíteni. Annak érdekében, hogy az iparunk versenyképes legyen, az uh, ipart is támogatni kell, szabad, uh, ingyen kvótákat kell adni nekik, és motiválni a belső piac kialakítását létrejötték. Az Európai Unióban az abszolút verseny megvalósulása elengedhetetlen, és hogyha diversifikáljuk az ellátást, akkor több megújuló energiaforrást fogunk használni, hatékonyabbak leszünk, és jobb energiabiztonságot tudunk garantálni. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió új technológiák kifejlesztésében élen járhat, a szén, széndiokszid tárolásban például új megújuló, új megújuló forrásokra és forrásokat tud kifejleszteni, és ez hatalmas lehetőség az ipar számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a válaszait, és most lezárult a kérdések sora. Most rövid, záró szavakat várunk, először is a biztos jelöltől. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az összes tisztelt képviselőnek, akik részt vettek ebben a meghallgatásban. Mindenkinek hálás vagyok a kérdésért, kivétel nélkül megkíséreltem megválaszolni ezeket legjobb tudásom szerint. Amiről biztosíthatom önöket, az az, hogy lelkes vagyok, és az a szándékom, hogy a Juncker úr által kijelölt hatáskörben dolgozzak. Határozottan hiszek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, határozottan hiszek abban, hogy az Európai Unió vezető szerepet tölthet be a zöld növekedésben. Ezt hiszem. És azt hiszem, hogy a megőrönegiák terén is vezető szerepet töltünk majd be, ha tovább fejlesztjük az ágazatainkat, és olyan kereskedelmi megállapodásokat tudunk kötni, amelyek értelmében nem kell harmadik országokba kihelyezni a termelést, hanem egy európai ipar jöhet létre. És határozottan hiszem azt is, hogy az európaiak képesek vagyunk arra, hogy teljesen összekapcsolt energetikai hálózatokat tudunk létrehozni, és egy átláthatóan működő energetikai belső piacot. Ezzel fogok foglalkozni, és számítok az alelnök együttműködésére. A foglalkoztatási versenyügyi energiauniós biztos együttműködésre fogják koordinálni a munkát a többi biztossal együtt, de mindenek előtt, tisztelt képviselők, szeretnék számítani ennek a parlamentnek az együttműködésére, és teljesen számíthatnak rám, hiszen parlamenti képviselő voltam 13 évig ezen, ebben a parlamentben, ismerem ezt a parlamentet, tudom, milyen volt az, amikor itt ültem a padsorokban, és eh, bizalmat kérek önöktől, ezt eh, szeretném én önöknek visszaadni úgy, hogy állok a rendelkezésükre, átlátható szeretnék lenni a parlamenttel, tájékoztatni fogom a parlamentet. El akarom kötelezni magam olyan hatástanulmányok eh, kidolgozása mellett, amelyek nagyon szigorúak és megalapozottak gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontból. Azt is szeretném, hogy a polgárokkal való konzultáció állandó legyen. De mindenek előtt azt szeretném, hogy az Európai Parlament részt vegyen a bizottság projektjeinek kidolgozásában a legelső pillanattól kezdve. Úgy, hogy kéz a kézben haladhassunk, amikor fontos kompromisszumokat keresünk, hiszen a kihívások, ezt, kihívások rendkívül nehezek. Vezető szerepet kell betöltsünk az éghajlatváltozással küzdelemben, egy hangon kell felszólalnunk a tárgyalások során, amikor az üzemanyagokat beszerezzük, és be kell bizonyítanunk azt, hogy az Európai Unió sokkal több, mint a 28 tagállam összessége. Én elkötelezem magam amellett, hogy ezt meg fogom tenni. Két kitűnő főigazgatóság támogat majd, önök ismerik, az ITRE bizottság dolgozik az egyikkel, az ENVI bizottság a másikkal. Kitűnő közalkalmazottak vannak az Európai Unióban, akik a legjobb intellektuális kapacitással bírnak, ezek itt vannak az Európai Unióban. Úgyhogy dolgoznunk kell koordináltan. Tudom, hogy egyeseknek vannak fenntartásaik azért, mert a két tárcát egybe olvasztották, de szerintem ez egy óriási lehetőség, ugyanis kiegyensúlyozott kezdeményezéseket fogunk kidolgozni, kezdettől fogva ezek nagyra törők lesznek mindig, és biztos vagyok abban is, hogy ha együtt tudunk működni a jelentős kérdésekben, akkor a legégetőbb problémákra választ tudunk adni. A jövő nemzedékei megérdemlik azt, hogy a környezet, biodiverzitását megőrizzük. Nem azt érdemlik meg, hogy kitegyük őket a különböző éghajlati eh, katasztrofák eh, válságának és fenyegetésének, azért mert passzívak vagyunk. De ott van az a 25 millió munkanélküli Európában, nekik is versenyképes eh, iparra van szükségük, gazdasági növekedésre, olyan környezetvédelmi normákra, amelyek a növekedést szolgálják. És ez egy nagyon nehéz egyensúly, egyáltalán nem könnyű ezt megteremteni, és tisztában vagyok azzal, hogy ez mekkora kihívást jelent de elkötelezem magam itt önök előtt, amellett, hogy ezt garantálni fogom méghozzá az önök együttműködésével, mindannyiuk együttműködésével. Ezért állok rendelkezésükre, amennyiben bizalmat szavaznak nekem, és mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek köszönöm a részvételét itt a mai meghallgatáson. Uh, Köszönjük szépen a biztos jelölt úrnak. Teljes mértékben sikerült betartani az ütemtervet, de kollégák, kaptunk néhány információt. Néhány információt kaptunk, különösen az ENVI szakbizottság részére szól ez, ezért Levi a kollégám adja meg a szót. Köszönöm szépen, Jérzsé. Köszönöm én is az összes képviselőnek a kérdést, illetve köszönöm a válaszokat a biztos jelölt úrnak. A következő közlendőm van. Az MV szakbizottság koordinátorai közösen értékelni fogják az elhangzottakat 10 és 11 óra 30 között holnap délelőtt és 11.30-tól 12.30-ig közös ülést tartunk az ENVI szakbizottság, illetve az ITRE szakbizottság koordinátoraival, tehát ez egy közös ülés lesz. Köszönöm még egyszer, Buzek úr. Kollégák, tehát az ITRE szakbizottság részére vonatkozó információ világos volt. A legfontosabb azonban, hogy a következő meghallgatás Délután 1 óra 30-kor lesz. Hadd mondjam el, nagyon hálásunk, hálásak vagyunk az európai polgároknak, akik a parlament internet oldalán követték a meghallgatást. Köszönjük minden jelenlevőnek, és köszönjük a biztos jelölt úrnak is. Még egyszer köszönöm.